Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim. Mr. Roy, full member, yeah? Wonderful. Good. Little problem. Meine Damen und Herren, ich darf Sie alle... Hölgyeim és uraim, szeretném üdvözölni Önöket egy nagyon fontos ülésen az ITRE nevében szeretném üdvözölni a Kulturális Bizottság tagjait is, hiszen ők is részt vesznek ezen a meghallgatáson. Azonban a legmelegebb üdvözletem Gegen Quinn asszonynak szól a biztos jelöltnek. Ahogy tudják, és gondolom, hogy nem kell túl hosszas bevezetőt tartanom, hogy a meghallgatásra nagyon konkrét anyagokkal érkeztünk, konkrét kérdésekkel. Mindenkit megkérnék, hölgyeim és uraim, és megkérném a biztos jelöltet is, hogy tartsa be a felszólalási időt, hiszen akik a lista végén vannak, ők is szeretnének felszólalni. És amennyiben elhúzzák az idejüket, tőlük veszik el azt. Tudják azt is, hogy ez a meghallgatás egy nagyon fontos témával foglalkozik, és pedig az innovációval, kutatással, technológiával. Azt is tudják, hogy ezen a téren számos feladat áll az Európai Unió előtt, éppen ezért ma is jelentős lesz a feladatunk. Mindenki olvasta az anyagokat, amiben olvashatjuk, hogy mit csinált a biztos jelölt, milyen elképzelései vannak az új feladatkörre. Meg lesz a lehetőségünk, hogy a biztos jelölt azt, hogy megkapja az esélyt, hogy 10 percig tartson egy bevezető előadást, utána pedig minnyájunknak meg lesz a lehetősége, hogy feltegye a kérdéseit. Ne haragudjanak rám, de nagyon szigorú leszek, eh, ami az időt illeti. Szerintem eh, a tisztesség kérdése ez. Hölgyeim és uraim, eh, sok beszédnek sok az alja, kettő percet már nyertünk is, és most Gégen Quinn asszonynak szeretném átadni a szót még egyszer. Nagyon nagy szeretettel üdvözlöm, megkapja lehetőséget, hogy bemutatkozzon a bizottságnak, és hogy előadja beszédét. Tehát öné a szó. Chairman, members of the ITRA committee. Elnök úr, tisztelt képviselők! Az elszámoltathatóság és a párbeszéd az európai demokrácia központjában van. Ebben a szellemben remélem, hogy az, hogy megjelenek ma önök előtt, annak érdekében, hogy elfogadják jelölésemet az Európai Bizottság lendő tagjaként, méghozzá a kutatás, innovációs, tudományos tárca vezetőjeként, remélhetőleg felnövök az, az önök várakozásaihoz. Politikusként elkötelezett európai vagyok, a parlamenti demokrácia híve, ezért, ha megengedik, akkor rögtön beszámolnék arról, mik az, a, mi a tapasztalatom és mi az elképzelésem erről a munkáról. 1972-ben, amikor kampányoltam az uniós tagságért, az EGK tagságért, azóta összefonódott a karrierem Európával és e, Írország Európában betöltött szerepeivel. Választóképviselőként és miniszterként hosszú karrierem mögöttem, és azt kell, hogy mondjam, hogy mindig is inspirált engem ez az európai kérdés. Miniszteri tapasztalatom, miniszterként azon dolgoztam, hogy Írország átalakulhasson békés, progresszív társadalommá, és Európa mindig is innovatív erőként lépett fel e tekintetben. Az Európai Számövőszék tagjaként belül is megismertem az unió működését. Azt hiszem, hogy válságos időkben optimistán kell ilyen közfeladatokat ellátni. Az önök parlamentje, mely rendelkezik minden olyan képességem, amely szükséges ahhoz, hogy központi szerepet játszan Európában. 50 éve béke honol Európában, az egységes piac, az euró, ezek mind nagyon fontos eredmények. Az Európai Unió a változások mozgatója, az Európai Unió maga az innovációról szól, az integráció is maga az innovációról szól. Ezért nem szabad elfelejtenünk, hogy mit értünk el eddig, de előre is kell tekintenünk hogyha eh, elfogadják jelölésemet, akkor az európai demokratikus, szociális, gazdasági és etikai eh, értékeket fogom eh, őrizni. Európáról vitázunk egy évtizede, most már előre kell lépnünk, ahogy azt Barózó elnök úr politikai irányítatása is megerősítik. A kutatási innováció és tudomány tárca az, hogy engem jelölt is pontosan ugyanezt erősíti. Alapvetően az lesz a feladatom, hogy a kutatást, az innovációt és a tudományt az európai szakpolitika formálás középpontjába helyezzem. Ennek érdekében az Európai Uniónak innovációs unióvá kell válnia, az innovációs kultúrában, a kultúra közepében pontosan a nyitottságá az innovációs unió támogatja a piacokat, amelyek az új piaci résztvevők számára is nyitottak, a kutatás új területeket nyit meg, a tudomány tudományos know-how-t pedig összeköti a kutatókat a, a piaci szereplőkkel. Az innováció azt jelenti, hogy tudjuk, hogy mikor kell együttműködni, és tudjuk, hogy mikor kell versenyezni a nemzetközi piacon. A tudáskutatás és a kiemelkedő tudományos eredmények az innováció sarokkövét képezik az új gazdaságban. A tudás veszi át a nyersolaj központi szerepét a 2020-as uniós terv vagy program keretében. Nagyon átfogó reform napi rendet állít össze az Európai Bizottság, amely eh, az egész termékpályát felöleli. János Potocsnik eh, lábnyomában lépve megpróbálom a kutatást, az innovációt és a tudatást, és a kutatást új alapokra helyezni Európában. Komoly kihívásokkal kell e tekintetben szembenéznünk. Az európai kutatási és innovációs reformoknak két alapvető stratégiai cél lenne. Először is az, hogy egy innovációs belső piacot hozzunk létre, a második pedig az európai kutatási övezet kiterjesztése. Ehhez természetesen a hiányzó láncszemeket kell valahogy pótolnunk, az innovációs belső piac létrehozását az önök bizottságának tagjaival együttműködve képzelem el. Ide tartoznak a szabadalmak, a közbeszerzések, illetve a szabványok felülvizsgálata. És az Európai Beruházási Bank finanszírozási programjának sikerei jól mutatják, hogy jó irányba haladunk, de ezt tovább kell mindenképpen fejleszteni. A kutatási pillérben, hogyha elfogadják jelölésemet, egy olyan kutatási politikai keretet hozok létre, aminek három prioritása lesz. Az Európai Kutatási Övezet létrehozása, kiterjesztése, a nagy társadalmi kihívásokra a válaszadás, illetve az innovációs kutatási kultúra létrehozása. 5 ER, e a kezdeményezést jelentene ez, a kutatási karrierek, a közös programozás, infrastruktúra, a tudásátadás, illetve a nemzetközi együttműködés a kutatók mobilitását, a tudás és a technológia mobilitását kell biztosítani, hiszen a kutatóknak teljes mozgásszabadságra van szükségük minden tagállamban, beleértve a társadalombiztosítást és a nyugdíj jogosultságok hordozhatóságát. A 3%-os barcelonai célkitűzés roppant fontos, de ahhoz, hogy ezt elérjük, eh, megfelelő beruházási mm, klímára van szükség a kutatásban is. Az Európai Kutatási Tanács fontossága és függetlensége e, nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy ez mennyire központi szerepet játszik a programomban. A társadalmi, nagy társadalmi kihívások mentén kell a kutatási napirendet kialakítani. Az éghajlatváltozás az a terület, ahol a kutatás az emberek szívét és fejét is elérte, megváltoztatta az emberek gondolkodását ezzel kapcsolatban, és ez pont egy olyan terület, ahol minden nap életben is változásokat tudunk hozni. Egy stratégiai, energiai és technológiai, nevezett SET tervet kell kidolgoznunk, ahhoz, hogy az energia problémákra megfelelő megoldásokkal szolgáljunk. Új ö, orvosi kutatási eredményekre van szükség, annak érdekében, hogy demográfiai kihívásokra is megfelelő problém, megoldásokat találjunk. A kutatási politikát támogatnia kell a tagállami állami programoknak is. A kutatás az elképesztő innovációhoz vezethet, hogyha a megfelelő feltételeket megteremtjük. A közös technológiai kezdeményezéseket éppen ezért támogatni kell, és a vezető piacokat össze kell kötni a kutatókkal. A nők szerepének a megerősítése a kutatásban sem alulbecsülendő cél. Ezen kívül a, a kutatás és a társadalom közötti egyre szélesebb szakadékot is valahogy át kell hidelni. Fontos hogy a társadalmi fejlődés mögött található tudományos eredményeket mindenki elfogadja. A társadalom részét kell, hogy képezze a kutatás is. A hetedik kutatási keretprogram 2007 és 2013 között a legnagyobb közpénzből finanszírozott kutatási program a világban. Az új kutatás és innovációs szakpolitikai kereten belül ez a keretprogram nem ez, eszköz lesz, és nem egy cél önmagában. Éppen ezért én mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy együttműködjek az Európai Parlamenttel a hetedik kulatási keretprogram félidei értékelésében, a KKV-k részvétele nélkül természetesen, természetesen nem járhatunk sikerrel. Az administratív és pénzügyi eljárások egyszerűsítése is fontos, a pénzeket megfelelően kell felhasználni, arányos ellenőrzésre és profi lebonyolításra van szükség. Egyszerűsíteni kell, anélkül, hogy kompromisszumokat kötnénk a pénzügyi ellenőrzés, illetve a minőség tekintetében. Az állami magánpartnerség tulajdonképpen barát működési szabályokat és feltételeket jelent. A parlamentnek kulcsfontosságú szerepe van abban, hogy egy következetes nemzetközi intézményi konszenzust érünk el ezen kérdésekben. Kockázat nélkül nincsen innováció, ezt be kell látnunk végzetül, azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a strukturális alapokat hogyan lehet jobban kihasználni. Az innováció korába léptünk, vagy követjük a trendeket, vagy alakítjuk azokat. Európa akkor működik a legjobban, amikor a jövőben gondolkozik az Európai Parlamenttel együttműködve, és az önök szakbizottságával elsősorban, azt hiszem, hogy előre léphetünk, együtt tehetünk valamit, együtt tennünk kell valamit. Köszönöm. Herzlichen Dank, Frau... Nagyon szépen köszönöm, Gegen Quinn asszony. Nagyon jó kezdtük, nyertünk egy kis időt. Most pedig szeretném felszólítani a kérdés feltevőket. Egy perc kérdés, két perc válasz, és utána pedig kiegészítő kérdés. Castillo, képviselőasszony. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt Gegen Quinn asszony. Frakcióm nevében, a néppárt nevében szeretném üdvözölni szakbizottságunkban. Az eh, Ipari és Kutatási Szakbizottságban. Nincs sok időnk, éppen ezért a kérdésem lényegére térek át. Úgy gondolom, hogy eh, nagyon fontos döntés volt az, hogy az innováció, a kutatás eh, és a fejlesztés egy kézben összpontosul. Barroso elnök is azt mondta, hogy az innovációt hangsúlyozza, hiszen ez a haladás és Európa továbbfejlődésének a kulcsa. A következő lépésben pedig megállapítást nyerhet, hogy a kompetenciák most más területen vannak, mint az innováció. Az egész információs kultúra más területeken található meg az ipar is máshol van. Hogyan próbálja megoldani ezt a összekavarodást, tehát mindenképpen szükség van az innovációra, és hogyan talál majd utat. Köszönöm. Az egyik legfontosabb dolog, amit Barroso úr a parlamentnek küldött iránymutatásaiban is kihangsúlyozott, hogy a következő Európai Bizottság egyik fő kulcsa, kulcskérdése az innováció és a fejlesztés lett. Amennyiben a globális kihívásokkal szembesülünk, amennyiben a gazdasági válságot szeretnénk kiheverni, akkor innovációra van szükségünk. Rengeteg kutató dolgozik Európában. Nagyon sok tehetség van amire szükség van, az az, hogy munkahelyekké alakítsuk ezt a sok tehetséget, a kutatási eredményeket. Önök politikusok, én is az vagyok, és úgy is beszélek, mint egy politikus. Ez azt jelenti, hogy a kutatást munkahelyekké kell átalakítani, akkor jól végeztük feladatunkat néhány éve a fiatal embereket arra buzdítottuk már, hogy tanuljanak és utána menjenek a pénzügybe dolgozni. Tehát a banki szektor már nem túl hasznos. Most arra buzdítom az embereket, hogy tudományos pályára lépjenek, menjenek kutatóknak ez az én szerepem, és nézzük meg most a többi biztos szerepét. Az innováció minden egyes politikai területen jelen van a bizottságban. Ahogy az elnök már eldöntötte, amikor kijelölték a biztos jelölteket, akkor rám hárult az a feladat, hogy összehangoljam az innovációt a politikai területeken. És minnyájukra szükségem lesz, hogy ezt megtegyem. Szükségem lesz a biztos jelölt kollégáim segítségére is, hogy megnézzük, hogy hol tudunk fejleszteni, legyen ez a digitális technológia, legyen ez a foglalkoztatás, a számítógépes technológia. Együtt kell működnünk, hogy az innovációs politikát megfelelő módon kezeljük. Köszönöm. Egy kiegészítő kérdés? Igen. Örülök, hogy felismerte ezt a problémát, ön az elméletért felelős, a többieknél van a pénz. Ez tényleg probléma, hiszen arról van szó, hogy egy célt megvalósítson. Ez egy olyan téma, olyan probléma, amely még mindig nem talált megfelelő megoldást. Meg kell találnunk, különben az egésznek semmi eredménye nem lesz, hanem esetleg még inkább káros is lesz. Köszönöm, Gégen Quinn asszony. természetesen nehéz dolog ez. Az első lépés az, hogy a kutatást, az innovációt és a tudományt egy tárcába vonjuk össze. Ezt politikailag meg lehet tenni, és gyorsan kell meglépnünk ezt a lépést. Ezen kívül arra is szükség van, hogy a PPP-t is fejleszünk. Garantálnunk kell, hogy a kiváló munka, amit az Európai Befektetési Bank tesz, még más területekre is kiterjedhet, mint például a KKV-k területére, hiszen ezek az ipar gerince, itt keletkeznek a munkahelyek. Az önök szakbizottságában is mindig azt mondták, hogy ezeknek a vállalatoknak több lehetőséget kell adni, részvételt, participációt. Az innováció azt jelenti, hogy az összes biztos együttműködik. Azon a területen főleg, ahol szűk keresztmetszetek vannak. Ezeket meg kell oldani, hidakat kell építenünk, és hidakat csak úgy tudunk építeni, hogyha együttműködünk, és én pedig megígérhetem, hogy együtt fogunk működni önökkel. Nagyon szépen köszönöm. Réra Madurella asszony a következő. Muchas gracias, señor presidente. Nagyon szépen köszönöm. Uh, también en nombre de... Igen, tisztelt Gégen Quinn asszony, én is szeretném üdvözölni a frakcióm nevében, és sok sikert kívánok. Egyetértünk azzal, hogy a kutatás és az innováció két kulcs tényező, hogy fejlesszük a versenyképességet. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy megfelelő stratégiánk legyen a válságkezelésre. Van még egy aspektus, amelyet szeretnék kihangsúlyozni, és ezt is érintette már, hiszen a tudományról, innovációról van szó, ezek pedig nagyon lényeges tényezők, hogy az emberek életminőségét javítsuk. Hiszen igazából a politikai munkánknak ez a fő célja. Hogyan gondolja, hogyan járulhat a bizottság ahhoz hozzá, hogy a kutatás, a tudomány szociális téren is jobb legyen? Tehát, hogy munkahelyek keletkezéséhez hozzájáruljon, a szociális kohéziót javítsa, javítsa a fogyatékkal élők életfeltételeit. Az európai kutatási térség felépítésén dolgozunk. Igen, átadom a szót. Tehát európai kutatási területet szeretnénk létrehozni, ennek pedig több oka van. Hiszen 2000-ben indult meg ez, ez egy nagyon nagy elképzelés volt, és hogyan próbáljuk megvalósítani. A Lisszaboni szegi, Lisszaboni szerződés, és én, mint ír, nagyon jól ismerem a Lisszaboni szerződést, azt tartalmazza, és pedig a 180-as cikk, hogy létre kell hozni, és itt a 2.5-ös bekezdése pedig konkrétabban is leírja, hogy az európai kutatási területet hogyan kell kifejleszteni. Tehát az Euronet pedig a kutatás koordinált lásáért jött létre. Kiváló munka zajlott, azonban eh, végezetül eh, a legkülönfélébb területek eh, megduplázták a munkát. Tehát például az Euronet az élelmiszerbiztonság esetében azt mutatta meg, hogy 72 kutatási projekt volt ugyanazon salmonella baktérium beazonosítására. Tehát ez nem a megfelelő együttműködés, nem ebből lesznek munkahelyek. Mit tehet a magánszektor az európai kutatási térségben? Tehát 2003-ban például kifejlesztettünk egy európai technológiai platformot. Az ipar vezeti, de ott vannak a magánbefektetők, munkahelyek keletkeztek, és megnézik, hogy hogyan lehet intelligens hálózatokat létrehozni, kutatják, hogy hogyan lehet a napenergiát jobban hasznosítani, az erdőgazdaságot, és ezek segítségével pedig munkahelyeket lehetett teremteni. Az európai technológiai platformokról pedig áttértünk a közös európai technológiai kezdeményezésekre az előkészületi munkálataim során megkérhetném, hogy meghallgassuk még Riera Madurel asszony kiegészítő kérdését? Igen. Gégen Quinn asszony. Tulajdonképpen a következő szerettem volna megkérdezni. Az idén a, a szegénység és a kirekesztés elleni európai év van. Milyen szerepet szán az innovációnak ezen a téren, milyen lehetőségek vannak, és a bizottság mit szeretne még tenni? Gégen Quinn asszony még egyszer megkaphatja a szót mindenek előtt természetesen tudom, hogy a spanyol elnökség a kutatást prioritásként kezeli. A kutatás mindenféle területen zajlik és vagy közvetetten, vagy közvetlenül a kutatás sok eredménye a szegénység elleni küzdelemre vonatkozik, vagy kell, hogy vonatkozzon. Mindenképpen össze kell fognunk azokat a területek, ahol arra van szükség, hogy megoldásokat dolgozzunk ki a szegénység ellen. Úgy vélem, hogy ezt csak is akkor tudjuk sikeresen megtenni, hogyha politikai módon lépünk fel nagyon fontos a jó gyakorlat, nagyon fontos az, hogy proaktívak legyünk, fontos az, hogy konkrét cselekvés legyen. Ez pedig nagyon sok biztos tárcáját is érint, éppen ezért a koordináció nagyon lényeges lesz. Köszönöm szépen, Léga Ek kolléga. Köszönöm, elnök úr. A kérdésemnek két oldala van. A kutatási politikára vonatkozik, és az ön elkötelezettségére. A kutatási projektekben a magán befektetők együttműködnek az államival, és ez nagyon fontos az európai versenyképességre. 15 éve a részvevők 39%-a a magánszférából jött. Ma ez 25%-ra esett vissza. Tehát az ok a bürokrácia, és a bürokrácia folytogatja az európai kutatást. Azonban eh, a számjövő székből gondolom ön is ismeri, hogy mit a teendő a bürokrácia tekintetében. Bizonyos eh, kutatások nagyon fontosak, tehát például az ősejt kutatás egy kérdése lehet csak. Tehát itt a kutatási politika melletti elkötelezettségről van szó. Nagyon lényeges eh, a kutatási politikában, például az ősejtek kutatása. Hogyan látja ön az ősejt kutatás kompromisszumát ma Európában? Gégen Quinnasszony. Well, first of all, the, the public and private... Először is az állami közvészekből és magánpénzből vegyesen finanszírozott kutatás jogos a kérdés. Amikor a tárcát kijelölte számomra Barroso úr, akkor az egyszerűsítés jelölte meg egyik legfontosabb célként. A számvőszék ex tagjaként valószínűleg úgy érezte, hogy én vagyok a legjobb erre a szerepre. Az Európai Számvőszék volt az első in intézmény, amely az egységes auditálással kapcsolatos véleményében eh, rámutatott arra, hogy az Európai Bizottságon belül is különböző hiba határokat kell alkalmazni. Az egyszerűsítés megfelelő formájában több mindent is jelent. Ne felejtsük el, hogy az egyszerűsítés terén a hetedik keretprogrammal már komoly eredményeket értek el. Például a pályázat beadásától és a pénz, pénz folyosításáig tartó idő jelentősen rövidült, a bizonyos pénzösszeg alatt egyszerűsített auditálás ellenőrzés folyik, illetve a projektnyilatkozat is egyszerűsített formában kerül leadásra. A, ha több kutatási programban vesz valaki részt, ahelyett, hogy rendszeresen be kellene adnia ugyanazt az információt újra és újra, egy egységes regisztráció keretében ezt megteheti. Egyébként már 15 ezeren regisztrálták is magukat ilyen módon. A szemőszék vizsgált egy másik szempontot is ebben, ami az egyszerűsítés tekintetében igen fontos. Az Európai Bizottság dokumentum következtében a tolerálható um, hiba kockázat fogalmát bevezettük, a megfelelő pénzügyi gazdálkodás elvét nem tehetjük kockára, ezen a téren nem engedhetünk, de ha kevesebb a szabály, akkor kevesebb hibát is tudunk elkövetni, ezért egyszerűsítenünk kell a szabályozási rendszert. Nem csak nekünk fontos ez, hanem a kis és középvállalkozásoknak is, hogy minél nagyobb mértékben részt vehessenek a kutatási programokban. Egy második kérdés is volt, elnök úr. Ekasszony. Ekasszonynak megadom a viszont kérdésre a szót. Köszönöm. Szerintem egy nagyon ígéretes fellépés kell a bürokrácia ellen, hogy segítsük a kutatásnak. Azonban a kérdésem második fele pedig az ön véleményére irányult, hogy hogyan áll az őssejt kutatáshoz. Tehát főleg itt a cukorbetegség ellen nagy szerepe lehet ennek. Ha Gégenkvinn. Gégenkvinn asszony, öné a szó. Olyan sok kutatás zajlik Európában, és az egyik a neurodegeneratív betegségekkel foglalkozik. Ez az a kutatási típus, amelyekben innovációra van szükség, és jobb kutatási termékeket kell létrehozni, elérendő azt, hogy az emberek egészségesebben, hosszabban élhessenek. Hogyha ezt a célt akarjuk szolgálni, akkor több kutatást kell biztosítani, és rendelkezésére kell a cégeknek a kutatási eredményeket biztosítani, hogy olyan termékeket, gyógyszereket állítsanak elő, amelyekkel az emberek életminőségét javíthatják, például a diabétesz, de más betegségek eh, esetén is. Ilyen módon tehát eh, a tagállamok kormányzati politikáját is befolyásolhatjuk. Köszönöm szépen. Bütikhofer úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Quinn asszony, szeretettel üdvözöljük a zöldek nevében. A zöld szigetről jövő jelöltel persze szimpatizálunk. De ugyanakkor az írásos válaszában és a előadásában nem beszélt a Human Centered Innovation, az emberközpontú innováció kérdéséről az innováció és a kutatási politikáról alkotott jövőképe, víziója tartalmazza ezt a koncepciót. Mi több, csak termékinnovációra koncentrál? Pedig egy olyan innovációs politikára volna szükség, amely a szociális és a környezeti szempontokat is figyelembe veszi milyen indikátorokat és szakpolitikákat akar bevezetni annak érdekében, hogy ilyesfajta innovatív politikát tudjunk folytatni, és hogyan lehet biztosítani az innovációs politika szociális hitelességét. Igen, Quinn asszony, az innovációs politika Természetesen minden szociális kihívásra, a nagy kihívásokra is választ kell, hogy adjon, amelyekkel a világ és az Európai Unió néz szembe. Melyek az globális kihívások? Ön említette az energiahatékonyság, az éghajlatváltozás. Tekintsünk csak ki az ablakon, nézzük meg, mi történik. Az éghajlatváltozás minnyájunk életét érinti, és a kutatás valóban megszólította az emberek szívét és lelkét is. Jó példa ez arra, hogy a kutatás hogyan válik mindennapos témába. Össze kell kapcsolni tehát a kutatást, az innovációt és az intelligens szabályozást. És az EU keret szabályozásait ennek megfelelően fogjuk átalakítani. A bizottság 2009-ben elfogadta a csomagot, és ez a PPP-kre koncentrált, különösen azon területeken, amelyikről beszélt, energiahatékony épületek, zöld gépkocsik, eh, a jövő gyára. Hogy csak néhány hívószót mondjak, amelyek mind arról szólnak, hogy egy fenntartható, élhető, szerethető bolygón éljünk. Világosan látjuk, hogy az energiaforrások elfogyóban vannak, ezért a fenntarthatóság és a megújuló energiaforrások felhasználása nagyon fontos, hiszen kezünkben van a kulcs a jövő alakításához, egy tisztább és fenntarthatóbb bolygót akarunk kialakítani gyermekeink és unokáink számára is. Köszönöm szépen, Bütikhofer úr, van egy másod kérdése, parancsoljon. A kutatási eredmények elérhetőségére szeretnék rákészni. Az FP Hevente, tehát hetedik kutatási keretprogram egy tudásbank vagy tudás adatbank létrehozását támogatta, üdvözli -e ezt a célt, amely nagyon fontos volna az innovációs információk átadás és megosztása szempontjából magától sem, magától értetődő, hogy egyetértek a knowledge sharing, a tudás megosztás elvével, de vannak olyan kérdések, amelyeket biztosítani kell, és nem csak az én portfóliómhoz tartoznak ezek a lépések. Mire gondolok? Például a szerzői és szomszédos jogok kérdését meg kell oldani. A szabadalmak kérdését meg kell vizsgálni, például, hogy egy szabadalom az EU-ban egy szabadalom bejegyzése 20-szor többe kerül, mint az USA-ban. Ezzel is foglalkozni kell. Jelentős útat tettünk meg az elmúlt 30 évben, de még mindig megoldandó kérdésekkel állunk szemben. Tervem, elkötelezett vagyok, hogy Barnier úrral együttműködik, ma már, ha mindkettőnket elfogadja a parlament, és igyekszem majd az utolsó néhány száz métert is megtenni ezen a hosszú úton, amelynek végén megszüntetjük az akadályokat, elsöpörjük az akadályokat az útból. Még egyszer mondom, nem csak a saját felelősségi területemben, hanem az egész bizottságban a kollégákkal együtt fogok működni azért, hogy a kutatóink és tudósaink által kidolgozott és kialakított csodálatos új ismereteket megoszthatóvá tegyük, eh, hogyha biztosítani akarjuk, hogy az unokánk számára is, hogy unokáink is látni foghassák ezt a szép bolygót, akkor bizony meg kell osztani ezt a tudást. Következő felszólalóként Csicseszter kollega kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr, Gigan Quinn asszony beszélt arról, hogy a parlamenttel együtt szeretne működni, ezt üdvözöljük, de ennek ellenére hogy szeret, hogy hangsúlyozzam ki. Hogy öntől várjuk a kezdeményezést. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a számvevőszéknél szerzett tapasztalatait is fel szeretné használni az administratív terhek csökkentése területén. Ezt is üdvözlöm. Kérdésem tehát az, hogy önkutatási biztos asszony lesz, aki nagy gondolatokkal áll majd elő, mint némely előde, vagy pedig a már meglévő eszközök működtetését, alkalmazását szeretné alkalmazni. És hogyha ezt végrehajtja, akkor a kiválóság elvét figyelembe fogja venni és használni fogja. Biztos a jelölt asszony önél szó. Nos, először nem köztisztviselő vagyok, hanem politikus, ez az első válaszom. Interakcióban vagyok már beszéltünk sokat, de most itt az akció cselekvés ideje a beszéd után. A meglévő kutatás eredményeit kell biztosítani azon területekre, ahol erre szükség van. Tehát egész egyszerűen a biztosítása, rendelkezésre bocsátása, teljesítés határozza majd meg biztosságomat. Másodszorban Csicseszter úr, a már meglévő eszközöket szeretném felhasználni arra, hogy a meglévő problémákat osszuk meg, oldjuk meg a meglévő kutatási eredményekkel. Mint mondottam, azért sokat lát, sokukat látom itt a hallgatóságban, akik ismernek ír politikusként, én nem egy yes woman vagyok, nem egy bólogató Jánosné vagyok, hanem igenis egy olyas valaki vagyok, aki megragadja a dolgokat, eh, és eh, meg is oldja őket. És még egyszer mondom, nem köztisztviselő vagyok, hanem politikus vagyok, és egész egyszerűen eh, teljesíteni is akarom az ígéreteimet. Csicseszter úr, parancsoljon el, köszönöm, elnök úr. Mi lenne az ön hozzáállása azokhoz a nagyobb projektekhez. Az ITER és a fúzió, illetve a Galileo jut el szembe többek között, amelyek komoly fele technológiai projektek, amelyek a közös kutatási projektből finanszíroznak. Mi az ön véleménye ezekről? I think the research budget, Mr. Chichester... A kutatási költségvetésnek a nagy projekteket is támogatnia kell. Csak egyről beszélek, mert különben a fejemre koppint az elnök úr, az e, ITER projekt, a kísérleti eh, reaktor, európai reaktor projekt, kulcsfontosságú az Európai Unió hosszú távú fenntartható energia tervei szempontjából. Egyébként ez nem csak európai, hanem nemzetközi projekt. Más partnerek is világszerte részt vesznek ebben, akiket eh, erre ösztönözni kell. Ha mondhatom azt, ez az egyetlen olyan projekt, amely globális folyamatosan keres választ a környezetbarát energia előállítás kihívására. Nem minden áron kell ezeket a projekteket fenntartani, vagy az ITER-t, e hogyha hivatalba léphetek, akkor a közeljövőben megvizsgálom mindezeket a szempontokat, rendelkezésre áll majd ugyanis egy jelentés erről, a költség túllépésről, például, mivel még nem készült a jelentés, nincsenek információm. Ahogy ez elkészül és hivatalba lépek, <clears throat> megvizsgálom, hogy hatékonyan eh, menedzselik-e az ITER projektet, hiszen fontos, hogy az egyetlen olyan projekt, amelyet közösen hajtunk végre nemzetközi partnereinkkel, az jól működjön. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Matthias. Köszönjük, Matthias kollega. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eh, em nome do meu grupo, quero também dar-lhe... Eh, Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm eh, biztos jelölt asszonyt a frakcióm nevében. Beszéltük a kutatásról, a finanszírozásról, eszközökről, de valahogy az emberek eddig még kimaradtak. Abban biztosak lehetünk, hogy szükség van Európában kutatókra, és egyelőre nincs belőlük elég. Ahhoz, hogy Európa a legnagyobb tudásalapú gazdasággá váljon a világon, rengeteg kutatóra van vagy lesz szükség, akik egyelőre nem állnak rendelkezésre. Ön mit gondol erről a helyzetről, milyen intézkedéseket kíván tenni annak érdekében, hogy a kutató hiányt orvosoljuk Európában? És mit gondol a, arról, hogy nem mindig tökéletesek a kutatók számára ajánlott szerződések. Köszönöm. Már említettem, hogy a kutatók mobilitása mennyire fontos számomra. Az európai kutatási övezet létrehozásához elengedhetetlen mindez. Egy olyan feltételrendszert kell megteremtenünk, amely lehetővé teszi, hogy szabadon mozogjon a 27 tagállamban minden kutató, és ne arról kell, amiatt kellene aggódnia, hogy mi lesz a munkakörülményeivel, mi lesz a nyugdíjával, mi lesz a tb vel Érdekes, hogy a spanyol elnökség, a soros elnökség úgy döntött, hogy egy miniszteri tanács ülést rendez, nem csak az innovációs, hanem a foglalkoztatásügyi minisztereket is meghívja. Ez egy roppant jó kezdeményezés, mert együtt kell működnünk, akár csak mint nekem kell együttműködnöm a kollégáimmal a kollégiumban, annak érdekében, hogy a jelenleg kutató ellenes feltételeket kutató baráttá tegyük Európában, ezt együtt biztosítani tudjuk. Persze ehhez sok munkára lesz szükség, és ezért számítok az önök támogatására és segítségére is. Köszönöm. Matthias. Matthias asszony esetleg visszakérdez? Köszönöm a választ, de szeretnék még egy kérdést feltenni. Létezik az a tendencia, amely egyre jelentősebb, és pedig, hogy egyre koncentráltabb az európai kutatás. Ezt már uh, láttuk például a tanácson. Tudna választ adni, hogy uh, mit szeretne ez ellen tenni? Tehát, hogy a kisebb országokat is lehet esetleg az innováció kutatás területén uh, jobban bevonni? Mi a kis országok szerepe a kutatásban? Hiszen viszonylag szerény eddig a jelentőségük. Gégenkvin asszony? Igen, ezzel a kérdéssel foglalkoztam, és sokan meg is kérdezték tőlem, hogy mit is szándékozom tenni. Amennyiben megnézzük a 27 tagállam helyzetét, nagyon nagy különbségeket látunk. Mit tehetünk az egyensúly érdekében? Egy dolgot mindenképpen meg kell tenni, és pedig, hogy a harmadik szintű intézményekben, ahol, tehát az egyetemeken, a kutatóközpontokban eh, modernizációra van szükség. És eh, olyan országokban főleg, ahol erre nincsen pénz. Azonban ez nem csak az én területem, ez a kutatási keretprogramra is vonatkozik. A strukturális alapokat is be lehet vonni. A strukturális alapok felhasználását nagyon jól ismerem. Nagyon jól tudom, hogy például hogyan lehet tudás alapú társadalmat felépíteni. És pillanatnyilag 86 milliárd van a strukturális alapokban, és ezt nagyon jól felhasználhatjuk nem csak infrastruktúra építésre, hanem kapacitás építésre is. Nagyon szépen köszönöm. A következő az Szabil asszony. Üdvözlöm én is, Kégen Quinn asszony. Minden jót kívánok a munkájához. A kérdésem Chichester úr kérdéséhez kapcsolódik. A nukleáris energiára szeretnék rákérdezni. Tehát az atomenergiát békés és nem békés célokra is fel lehet használni, és ez a nemzetközi kapcsolatokat is megterhelheti, gondoljunk csak Irán esetére. Körülbelül 15 éve már nincs elég személyzet egyetemi szinten, hogy kutassa a témát. Nem igazán foglalkoznak az atomenergia kutatásával. Ez pedig egy eléggé komoly probléma. Nem tudom, hogy van-e javaslata, hogy mit lehetne tenni. Biztosként eh, szeretné az egyetemi kutatást bátorítani, hogy ezen a területen is eh, fejlesztenek? Tehát, hogy például atomenergiával foglalkozó mérnököket képezzenek ki például. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, Szavalasz úr, és elnézést kérek, hogy rosszul ejtettem ki a nevét. Az atomenergia tekintetében eh, igazából nincsenek eh, olyan, eh, hát nem találjuk ott meg a bölcsek kövét, amely megoldja az energia problémát a világon. Az Európai Unió kutatása természetesen vonatkozik az atomenergiára is. Hogyha megnézzük a hetes kutatási keretprogramot, az Euratom is szerepel ebben. És a fúzió tekintetében is a, tehát ez a legnagyobb része ennek a projektnek. Azonban az atomenergia igazából egy alternatív technológia számos tagállamban. Szénmentes technológiáról van szó, fenn kell tartani a kutatást ezen a területen, mindenképpen is fejleszteni is kell opcióként azon államok számára, akik szeretnék folytatni az atomenergia felhasználását. Nagyon fontos számomra ez, nagyon fontos az én államom tekintetében is. A Lisszaboni szerződés azt is tisztázza, hogy az energia mix a tagállamok ügye. Bizottságként nem szeretnénk beleszólni a tagállamok belügyeibe, a tagállamok döntik el, hogy milyen energia mixet, milyen energia keveréket alkalmaznak. Nem a mi szerepünk, és nem a mi kompetenciánk. Az atomenergia egy alternatív technológia marad, lehet választani, vagy el lehet utasítani. A kutatást viszont opcióként fenn kell tartani a tagállamoknak, akik érdekeltek ebben. Köszönöm. Köszönöm. Szavalasz asszony szeretne feltenni még egy kérdést? Nincs több kérdésem. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Akkor a következő Szúza Wagner kolléga. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, üdvözlöm. Gégen Quinn asszony. Nagyon lényeges területre javasolták a bizottságban. A következő kérdésem lenne. Tervezi azt az elkövetkezendő európai kutatási programban, hogy eh, a kutatás azon területeinél is növeli a forrásokat, amelyek nem függenek össze közvetlenül a gazdasági rentabilitással, és amelyek nem kötődnek a vállalatokhoz. Olyan befektetésekre gondolok, például, amelyek nem feltétlenül megtérülő befektetések. Azért mondom, mert a nem megtérülő befektetések talán a legfontosabbak. Amikor elolvastam a tanulmányokat, a különféle vizsgálatokat, akkor felmerült bennem az a kérdés, hogy az EU finanszírozná például Kant műveit. Köszönöm szépen, Gégen Kvinnasszony. Szósza Wagner úr, az a véleményem, hogy teljesen mindegy, hogy milyen kutatásra beszélünk, az mindig értékes, mindig hasznos, mindig felhasználható. Majd az ipar, a kormányzat, a versenyszféra, a partnerek eldöntik, hogy hogyan tudják használt venni a rendelkezésre álló kutatás eredményeknek. A kutatási keretprogramot támogatjuk, ez a legnagyobb közpénzből finanszírozott kutatási program a világon, ezen belül mindenféle kutatás folyik és támogatásra kerül a 27 tagállam szerte. Ahogy ön is jól tudja, a következő hónapokban egy félidős, félidei értékelésre kerül sor a hetes keretprogramra vonatkozóan. A kutatás, a keretprogramon belül folyó kutatási programok minden szempontból értékelésre kerülnek, problémák az eredmények a különböző területeken, hol kell többet tanulnunk? hol értünk el jó eredményeket, hol kell esetleg csökkenteni a támogatást. Nagyon alaposan és körültekintően fogjuk elvégezni ezt a félidei felülvizsgálatot, hogy tudjuk, hogy hogyan lehet azonnal javítani a hetes keretprogramot, és természetesen a következő keretprogram kialakításánál is figyelembe vesszük ezt a lehető legnagyobb mértékben, hogy valóban további javulást érjünk el. Semmilyen kutatási formát és programot nem hagyunk figyelmen kívül, mindenfajta kutatás hasznos, a hiányosságokat pedig mindenképpen pótoljuk. Kolléga, elná frage? Elná kolléga esetleg tisztázó kérdés, még egy kérdés? Nincsen további kérdésem. Ennek úr, köszönöm. Szépen Odi kolléga. Köszönöm, elnök úr. Roppant dinamikus biztos előttel van dolgunk. 9 milliárd eurós költségvetés nem is olyan sok, hogyha a kihívások szempontjából vizsgáljuk a 2013 utáni költségvetési időszakra vonatkozóan, mik az elképzelései, hiszen elsősorban tagállamok hagyják végre a kutatási programokat. Ön szerint eljött annak az ideje, hogy közösségi szintre emeljük a kutatási programok finanszírozását. Ön is volt miniszter, tudja a nemzeti önzés hogyan alakul, ha fogalmazhatok így. Tudja ön jól, hogy ön szerint is szükség van a kívásoknak megfelelő nagy közösségi külkutatási költségvetési keretre? Igen, a felkészülés során tudatosult bennem, hogy mennyire sokszínű az európai kutatás, azonban a jelenlegi keretben kihasználatlanul vannak, maradnak lehetőségek. Az európai kutatási térség kiterjesztésével a koordinációt tudjuk biztosítani. Nem szeretnék senkit figyelmeztetni egy tagállamot, hogy ezt kell tenni, így kell eljárni, ez az egyetlen helyes útja, módja a dolgok elvégzésének. A koordináció pontosan erre gyógyír, és Európának kiváló lehetősége van arra, hogy ezt a fajta koordinációt megvalósítsa annak érdekében, hogy az átfedéseket megszüntessük. Nagyon fontos a pénzügyi, előttünk álló pénzügyi vitában Ódi úr, Költségvetési Ellenőrzési Bizottság tagjaként nyilván nem lepődik meg, amikor azt mondom, hogyha pénzről van szó, akkor mindig magán marad az ember. Biztosként, miniszterként, parlamenti képviselőként is biztos ez az ön tapasztalata. Komoly vitára számítok, késhegyre menő vitára, de készen állok rá, már kormányzati tagként is átestem ilyenem, és ha hivatalba léphetek, akkor biztosként is készen állok erre. A kollégiumon belül mindenkinek megvan a maga tárcája, de az Európai Bizottság költségvetési tortáját nem szeletelik egyformán. Megpróbáljuk elérni, hogy a költségvetési torta szeret minél nagyobb legyen. Ódi kollega, pótkérdés? Igen, biztos jelölt asszony. Számíthat a mi támogatásunkra ezen tárgyalások során. A pénzügyi végrehajtás auditálása tekintetében készen áll ön a kollégáival arra, hogy véget vessen a kutatási alap a auditálási problémáinak, mert a kutatóknak elegük van abból, hogy ilyen bonyolult ellenőrzési módszereket alkalmaznak, és hogy ilyen szigorúan és mereven alkalmazzák az Európai Bizottság részéről szab, szabályokat, és nem mindig a nemzeti eh, rendszereknek megfelelően. Tudom, hogy az egyes kutatók és főként a cégek elsősorban a kis és középvállalkozások számára, akik a kutatási keretprogramban részt venni kívánnak, jó néhányuktól hallottam, hogy az őrületbe kergeti őket. A korlátozások, a pénzügyi korlátozások dzsungele. Nem szeretnék semmi olyat tenni, szerintem nem is szabad az Európai Bizottságnak semmi olyat tennie, ami a megfelelő pénzügyi gazdálkodást kockára teheti, hiszen adófizetők pénzével gazdálkodunk, és biztosítanunk kell, hogy jogszerűen használjuk fel ezeket a pénzeket. Ugyanakkor az egyszerűsítést végre kell hajtanunk, az egységes auditálási, auditálási stratégia, a számvevőszéki reakcióból kiolvasható, hogy talán különböző szakpolitikai területeken különböző elfogadható hiba határt kell alkalmazni, a tolerálható kockázati ráta mm, illetve hiba kockázat intézménye, természetesen önök segíthetnek, hiszen ön például az ITRE szakbizottságnak a tagja, illetve a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak is a tagja. Ez az a két bizottság, amely a tanácssal, a bizottsággal, a számvevőszékkel együtt működve elérhetik azt, hogy meggyőzzenek mindenkit arról, hogy így kell tovább lépnünk, és hogy meg kell vizsgálni a tolerálható hiba kockázat intézményének felülvizsgálatát, hiszen ezzel tudunk javítani az administratív eljárások egyszerűsítén. Köszönöm, Trautmann asszony. Köszönöm. Igen, tisztelt elnök úr, Gégen Kvinn asszony azt mondta magáról, hogy politikus. Tudomásul is vettük, politikai kérdést is tennék fel. Megállapítjuk, hogy a jelenlegi helyzet úgy alakul, hogy a Lisszaboni kritériumokat még nem teljesítettük. Számos munkavállaló szociálisan rosszabb helyzetben van, mint ahogy lennie kellene. A tudásalapú társadalom céljait még nem értük el. Mit szeretne tenni? Hogyan szeretné azt garantálni, hogy Európában a hetedik kutatási keretprogramon belül a szociális kérdés is nagyobb hangsúlyt kap. Itt a közösségi módszereket alkalmazni kell, a tagállamok természetesen alakárt megoldásokat szeretnének. Hogyan akarja elérni, hogy a tudósok ne kerüljenek konfliktusba a minisztériumokkal? Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mozgósítsuk a kutatókat. Néha, ahogy említette, konfliktusba kerülhetünk tagállamokkal. Néha szükséges is ez. Én nem feltétlenül szorgalmazom, de mindenképpen védenünk kell a sajátunkat. És amikor mi elmegyünk egy tanácsülésre, akkor nyilvánvalóan a biztosnak bizonyos politikákat kell védenie, védelmeznie, képviselnie. Bizonyos tagállamok ezt elfogadják, vagy nem fogadják el. De mindenképpen eh, segítenünk kell a kutatóknak, hogy elérjék a céljaikat, és nekünk is, hogy a keretprogram eredményét elérjük. A legkülönbözőbb területekre vonatkozik ez. Tehát lehet egyszerűsítés, és Ódi úrral is beszéltem már erről, olyan területekről is eh, szó lehet, ahol eh, garantálnunk kell, hogy az Európai Unió újjáépítési tervét kell alkalmazni, válaszolunk a magánszektor, a közféra részvitelére, megpróbáljuk a lehető legjobb kutatást elérni. Megvan az alapkutatás és az alkalmazott kutatás, ahol pedig az innováció segítségével munkahelyeket is lehet teremteni az én felelősségem az, hogy az innovációs politika számára összevonjam a szálakat a legkülönbözőbb területekről. A kutatók mobilitását hangsúlyozom, és azt, hogy a kutatók működjenek együtt, nekünk is a 27 tagállamban össze kell hangolnunk a tevékenységünket. Véleményünk szerint elérhetjük a tudás alapú gazdaságot, amely jobb jövőt hoz létre, amely jobb társadalmat eredményez. Szükségünk van a munkahelyekre, hiszen ezek nélkül nem hagyjuk magunk mögött a gazdasági válságot. Trautmann asszony, még egy kérdés? Igen, a kutatókról van szó, és azt is szerettem volna megkérdezni, hogy milyen céljai vannak. El tudnám mondani, hogy milyen céljai vannak, és milyen szerepel szán a nőknek a kutatók között? A nők a tudományban minden társadalmi vetülettel foglalkoznak. Már az elmúlt hetek során megvizsgáltam ezt a problémát. Megnéztem, hogy a nők helyzete milyen a tudományban. A nők száma nem jelentős. Lehet, hogy azért, mert a családjukkal foglalkoznak inkább. Tehát a nők számára nagyon nehéz, hogyha család alapítanak, hogy visszajussanak a munkahelyükre. Én szeretném ösztönözni a nőket, hogy többen menjenek kutatási pályára, és van egy fiatal tudósoknak szervezett kiállításunk, ott például nagyon jól be lehet mutatkozni. A nőket el lehet, el kell olyan területekre is vinni, ahol más szerepben is vannak. Tehát az életfeltételeket is úgy kell alakítanunk. Azokkal az iparágokkal is kell tárgyalom, ahol a nők nagyon sikeresek, nagyon sikeresen maradhatnak a kutatási pozícióikban. Tanulnunk kell ezektől az ágazatoktól, ezektől a gazdasági szereplőktől ettől, hogy miért voltak sikeresek. Nagyon fontos dolog ez számomra nőként, aki úttörő szerepet is játszott. Nem hiszek a kvótákban, viszont hiszek a célokban. Hiszen, hogyha egyszer céljaink vannak, akkor ezeket a célokat el is kell érnünk, és dolgozni kell azon, hogy hogyan. Köszönöm. Angelika Nibler. Angelika Nibler. Köszönöm, elnök úr. Gégen Quinn asszony. Itt ülök másik oldalon itt. Szeretnék eh, még egyszer rákérdezni az adminisztráció csökkentésre. A számövőszéknél a fő feladata az volt, hogy ellenőrizze a többi európai intézményt. De ma nem eh, ön lesz a költségvetés ellenőrzési biztos, hanem kutatásért lesz felelős. Tíz éve vagyok a bizottság tagja, és tíz éve dolgozom együtt a kutatókkal. Tíz éve ugyanazt hallom, hogy az európai kutatásban a legnehezebb a kutatási programok bürokratikus volta. Eléggé sokáig dolgozott a számövőszéken. Hogyan tud minket meggyőzni arról, hogy a kutatási politika bizalom alapú és nem ellenőrzés alapú lesz? A kollégák kérdésére már válaszolt, hogy hogyan képzelte el más területen a bürokrácia csökkentését. Most arra szeretnék rákérdezni, hogy mit tervez konkrétan a biztossága alatt. Gégen Quinn asszony. Köszönöm, Nibler asszony. Az egyszerűsítés ről elmondanám, hogy tényleg eh, ott az egységes auditálást hangsúlyoztuk a számvevőszéken. Tehát itt különféle hiba, hányadosokkal dolgoztunk az Európai Unió költségvetésében, és természetesen megnéztük a tűrhető hibakockázatot is. De lesz eh, a bizottságnak is, és lesz nekem is egy nyilatkozatom, hogyha megkapom a posztot, és pedig eléggé korán szeretnék nyilatkozatot benyújtani az egyszerűsítés témájáról. Az intézményi vita már megindult a tolerálható hiba kockázatról. Ez egy nagyon lényeges dolog, és nagyon erősen, vehemensen támogatom azt, amit önök is szeretnének. És ugyanezt szeretné a Költségvetés Ellenőrzés Bizottság is tenni. Én számos dologról beszéltem már, ahol elértük az egyszerűsítést. Azonban vannak még olyan plusz dolgok, amelyeket meg kell tennünk. És amennyiben megvan a hetes kutatási keretprogram félidős értékelése, akkor megnézzük, hogy mit, hogyan lehet egyszerűsíteni. Én hiszek abban, hogyha kevesebb szabály van, akkor kevesebb a hiba is. Igen, bizalomra van szükség, józan észre van szükség, meg kell néznünk, hogy hogyan lehet ezt majd a hetes keretprogram kiértékelésénél. Véleményem szerint minnyáján együttműködhetünk, és én megígérhetem önöknek támogatásomat, hiszen itt egy intézmény közi vitáról van szó az egyszerűsítés témakörében. Nibler kolléga, köszönöm. Köszönöm szépen a választ. Örülök, hogy ezt mondta, hogyha jól értettem, akkor azt mondja, hogy kisebb projektek esetében egyszerűbb szabályok is alkalmazhatók. Tehát a kisebb projektek egyszerűbbek lesznek, mint a nagyobb összetett projektek. Lett volna még pót kérdésem az ipar gazdaság részvételéről. A gazdaságot bevonták a hetes keretprogramba is. Vannak elképzelései, hogy hogyan lehetne a gazdaságot erősebben motiválni, hogy konkrétan is részt vállaljon kutatási projektekben? Biztos jelölt asszony? Nagyon lényeges az, hogy motiváljuk a gazdaságot. A kis középvállalatokat, a nagyvállalatokat egyaránt. A nagy, az egész nagyokat is, amelyek globális problémákkal foglalkoznak. Nagyon jó, szám szerint öt jó példánk van, tehát például az innovatív orvostudomány nagyon fontos, létfontosság megvan, a tiszta égbolt kezdeményezés, itt a repülőgépe következő generációját keressük, az üzemanyag cellákról is kutatunk. Ezek a kezdeményezések mind, mind a technológiai platformon születtek és a gazdaságot, hogy most kis vagy nagyvállalat legyen, bevontuk ezekbe a technológiai projektekbe. Bevontuk őket a keretprogramba, hogy éljenek a kutatással. Számos cég kiszervezi a kutatási szükségletét. Tehát a cégek saját maguk már nem belül kutatnak, hanem kiszervezik. Bátorítanunk kell, ezt főleg a gazdasági nehézségek körében tanulhatunk Finnországtól, hiszen Finnország nagyon sokat fektetett be az innovációban, kutatásba, fejlesztésbe, és így ment szembe a válsággal. Bátorítanunk kell a tagállamokat is, hogy nézzék meg, mit lehet a technológiával csinálni, hogyan lehet a jövőbe befektetni. Hiszen a, a kutatást pedig úgy kell alakítani, hogy innovatív legyen és munkahelyek torkoljon. gyere, kolléga következő. Pani Queen, skuteczna aplikacja... Biztos jelölt asszony. Az egyetemi kutatás hatékony felhasználása attól is függ majd, hogy a szellemi tulajdonjogok és a szomszédos jogok kérdését hogyan lehet szabályozni. Nagyon sokba kerülnek a szabadalmak, a szabadalmak megvásárlási díja, és a GMO-k, illetve a gyógyszeripari termékek rendszere sem kellőképpen rugalmas. Hogyan látja ezeket a kérdéseket? Hogyan lehetne az Európai Unió szabványi kérdését gyorsan szabályozni? Köszönöm szépen, Gegen Kvinasszony! Amikor korábban már beszéltem, Gyerek úr, akkor már beszéltem a szabadalmak kérdéséről, mint nagy nehézségről. Hosszú utat tettünk meg 30 év alatt, de még előttünk áll egy út, amelyet meg kell tennünk, egy út szakasz, melyet meg kell tennünk, de ez a kérdés nem csak az én területemre tartozik, ezért Bárnyi kollégával fogok együttműködni, és ígérhetem a tisztelt háznak, hogy szoros együttműködésben fogok dolgozni, hogyha mindkettőnket elfogadnak. Bárnyi biztosan, hogy az utolsó lépést megtegyük ezen a területen. Nagyon fontos a kutatók számára ez a kérdés, hiszen 20-szor többe kerül egy szabadalom bejegyzése Európában, mint az USA-ban és a szabadalom fenntartása pedig még nagyobb arányban tér el, 50-60 szorosa a szabadalom meghosszabbításának költsége az USA-ban bejegyzett szabadalomonál. Ez a szűk keresztmetszet, itt kell áttörést elérnünk, erre van szükség az európai kutatóknak és ígérhetem önöknek, hogy bármilyen biztossal szorosan együtt fogok működni azért, hogy a bizottság megtehesse az utolsó lépést a területen. Gierek úr, pótkérdés? Kérem nyomja meg a mikrofon gombját is. Biztos jelölt asszony. Úgy hiszem, hogy nagy bátorságra lesz szüksége ahhoz, hogy meggyőzze kollégáit, hogy valóban áttörést kell elérni ezen a területen, hiszen valódi nehéz problémával állunk szemben. Remélem, hogy írószegi tevékenységem alapján láthatják, hogy legalábbis időről időre némi bátorság morzsát tudok előkaparni a tarsolyomból. Nem egy bólogató János vagyok, hanem egy olyas valaki, aki tényleg megragadja a kezdeményezést, végrehajtja a feladatokat. Látom, a szabadalom kérdés sürgető, és nem beszélni fogok erről, hanem még egyszer mondom, bárnyi kollégámmal, amennyiben elfogadnak bennünket, mindent megteszünk azért, hogy ezen utolsó akadályt is elhárítsuk az európai kutatók elől. És így remélhetőleg létrejön az Európai Szabadalom Intézménye, amely nem hozza hátrányos helyzetbe az európai kutatókat az USA kutatókkal szemben, és amely megengedhető. Kavajó kollega! Elnök úr, biztos jelölt asszony! az európai kutatási térségről beszélt, és arról beszélt, hogy ez nagyon fontos Európa számára. Hogyan szeretné a bizottság létrehozni ezt az európai kutatási térséget a tagállamok programjával, amelyek európai dimenzióval rendelkeznek, vagy pedig közösségi programokkal, illetve elég eszközzel rendelkezik az Európai Unió. Említette a 69-es cikket is, mennyiben lehet ezen eszközöket felhasználni, illetve új eszközöket szeretne létrehozni, jogeszközöket azért, hogy a térség létrejöhessen. Ezen felül az Európai Technológiai és Innovációs Intézet eh, szerepét hogyan látja a térség megteremtésében? Igen, Kvinasszony. A kiválóság. A kiválóságra kell alapozni munkánkat, és ami pedig az Európai Kutatási Térséggel létrehozását szolgáló kezdeményezéseket illeti, ön is említett egy-kettőt. És úgy hiszem, hogy a rendelkezésünkre álló eszközök nem elegendőek. Több eszközre van szükségünk. Egy a 169-es cikket alkalmaznunk kell, a nagy bónuszprojektet alkalmazni kell, illetve ebből tanulni kell, amely a balti térség kutatóit kapcsolja össze, illetve a hív AIDS és malária projekttől tanulhatunk, ez is egy 169-es cikk alapján működő projekt. Ez a public oldal, de látni kell a magánoldalt és a közös technológiai kezdeményezést említem, mint ahogy említettem többször is, amely a globális társadalmi változásokra kiható kutatási eredmények továbbadását e, biztosítja azokon a piacokon is vezetőként kell fellépnünk, ahol még nem jöttek létre a megfelelő termékek. Mire gondolok? A védőruhák előállítására, például a tűzoltók, vagy a halászok számára, vagy a mérhető energia, az energia mérés kérdése mind olyan kérdések, illetve olyan eszközök, amelyek a közös térségből származó kezdeményezés alapján kerültek a piacra. A tanács egy európai megújulási tervről döntött, és ezen tervhez tartozik három PPP. A jövőgyárai, az energiahatósa, hatékony épületek és a zöld gépjárművek. Ez a három projekt. Úgy hiszem, hogy ez az a három terület, amely köré lehet építeni ezt az európai kutatási térséget, csökkenthetjük a párhuzamosságokat, hiszen ezek az esélyeket is csökkentik a párhuzamosságok. És ha így járunk el, akkor egy olyan kutatási politikát dolgozhatunk ki, amely a, biztosítja, hogy munkahelyek is jöjjenek létre, és ez, ez számít. Pótkérdés, Kajasszony? Köszönöm szépen! Az Európai Kutatási Tanács szerepére szeretnék rákérdezni a közös kutatási térség kialakítása során. Nemzeti és regionális eszközöket is felhasználnak majd ebben a tanácsban, és ilyen módon hogy szeretnék bevonni a tanács munkáját, illetve hogyan szeretne konzultálni a parlamenttel és a Technológiai Intézet katalizátor szerepét miként látja? Köszönöm szépen. Parancsoljon. Ahogy mondottam, az EU a kiválóságra, az excellence koncentrál, és nagyon örülünk annak, hogy két Nobel-díjassal büszkélkedhetünk. Egész egyszerűen az a célunk, hogy még több kiváló kutatunk esetleg Nobel-díjasunk is legyen. Az ERC-ben két érdekes kutatást hajtottak végre, tehát az Európai Kutatási Tanácsban, és erről beszélt ön is Kaváló asszony, hogyha jól értem, hogy a kutatásból az derült ki, hogy sikeresek voltunk, de az Európai Kutatási Tanács, az IRC sikereit fenntarthatóvá kell tenni. Javítani kell az ERC működését, irányítását, és meg kell újítani a szabályozási környezetet, amely meghatározza az Európai Kutatási Tanács működését. De még egyszer mondom, a kiválóság az egyik sarokpontja a politikánknak, a másik pedig a delivery, az tehát, hogy igazi eredményekkel szolgáljunk az Európai Kutatási Tanácsnak is eredményeket kell biztosítani, és biztos lehet ön abban, hogy teljes egészében támogatom majd az Európai Kutatási Tanácsot, hogy megfeleljen a célkitűzésnek. Köszönöm. Köszönöm, Valian asszony szót Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Biztos jelölt asszony, kelet-európai képviselőként kérdésem nyilván erre a régióra vonatkozik. Ön is nyilván tudja, hogy közép európában a kutatók, a tudósoknak még ma is nagyon nehéz hozzáférni például a hetedik keretprogramhoz, illetve az egyéb támogatási formákhoz. Ön mit kíván tenni annak érdekében, hogy Európa minden szegletében részt vehessenek a kutatók és a tudósok a kutatási programokban, hogy nagyobb mértékben bekapcsolódhassanak az európai kutatási övezetbe. Thank you. Thank you, Mrs. Valian, for the question. Köszönöm ezt a kérdést, Valian asszony. Én az európai kutatási övezetet a 27 tagállam egységeként képzelem el, bár tisztában vagyok azzal, hogy vannak nehézségek, problémák. Először is az infrastruktúra tekintetében, ahol segíthetünk a kutatási keretprogram keretében. A 86 eh, milliárd eh, struktúrális alapok keretében érhető eurót ilyen infrastruktúrális programokra is használhatjuk, illetve a kapacitás kiépítésére, hiszen az infrastruktúra önmagában mit sem ér, hogyha a kisebb tagállamok nem rendelkeznek megfelelő kapacitással, legyen az közép európában vagy az Unió más szegletében. Az egységes kutatási övezet képítése valóban egy, e, az Európai Unió szakpolitikáinak középpontjában áll, egy magpolitikának is tekinthetjük. 44 nagy projektet soroltunk fel prioritásként, ebből ten már folyik, például Magyarország, Románia és a Cseh köztársaság eh, lézer eh, infrastruktúrát épít ki közösen. Kisebb országok is együttműködhetnek, vagy egy, egymás között, vagy nagyobb országokkal az elején, főként az infrastruktúra képítésénél, illetve a kapacitás létrehozásánál igaz ez. Nem szeretnék különbséget tenni, vagy megosztást tenni kisebb és nagyobb tagállamok között. Mindannyian európaiak vagyunk, mind a 27 tagállam, európai tagállam, együtt kell működnünk a kutatási övezetben, annak érdekében, hogy ne veszítsünk további lehetőségeket, mint azt tettük a múltban, a túlzott diversifikáció miatt. Nem szabad félnünk az ilyen irányú koordinációtól. Balen asszonynak van pótkérdése? I do appreciate you are aware of the problem. Jó volt hallani, hogy ön tisztában van ezzel a problémával és én sem hiszem, hogy a kis és a nagy tagállamok közötti különbségre lenne szó. Nem a lakosok számától függ ez. Egyszerűen vannak olyan tagállamok, ahol a kapacitás és az infrastruktúra kevésbé fejlett, mint más tagállamokban, de jó azt hallani, hogy ön tisztában van ezzel a problémával, és remélhetőleg minél hamarabb tesz valamit a probléma megoldása érdekében. Gut, danke sehr. Dann ist Kollegin von Nistelrooy dran. Van Nistelrooy úr. Biztos előtt asszony kifejtette véleményét, a strukturális alapok, a kutatási keretprogram, és e, például a közösségi a közötti szinergiáról a 2013 utáni költségvetési időszakra ez például, illetve a kutatási keretprogramra, ez egy jó megközelítés? Jó lenne, hogyha beszámolna arról, hogy ez csak 2013 utánra képzelje, el, vagy már ková, korábbi években is. A KKV-k nem megfelelő mértékben vesznek részt a kutatási programokban, miközben ő Európa, ők Európa első számú foglalkoztatói, munkáltatói például a félidős fildei felülvizsgálatban lehetett tenni valamit ennek javítása érdekében. Kérdés második fele. A KKV-kkal kapcsolatban határozottabban kell fellépni. Kvóták, célok meghatározása segíthet? Small and medium size. A kis és középvállalkozások ágazata alkotja az európai gazdaság gerincét. 25 millióan vannak, és a munkahelyek 66%-át adják. Roppant fontosak, tehát mindannyiunk számára. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy még nagyobb mértékben bevonjuk őket a keretprogramba. Hogyan tehetjük ezt meg? 15%-os célkitűzésről beszélt, sajnos ezt nem értük el, csak 13,4%-ot. Nagyon fontos célom ez, hogy ezt az arányt 13,4%-ról eh, hivatali időm alatt minél magasabbra növeljük. Több dolgot is tehetünk. A pályázati kiírásokat például alakíthatjuk úgy, hogy a KKV-kat érdeklő területekre koncentráljanak. Ez lehet például egy olyan terület, ahol javulhat a helyzet. A jövő pályázati kiírásaiban és munkaprogramjaiban szeretném, hogyha jobban célzottabbak lennének ezek olyan tematikus területekre, amelyek valóban közel állnak a kis és középvállalkozásokhoz. Széleskörű konzultáció elengedhetetlen, hiszen pontosan az érdekeltek tudják megmondani nekünk, hogy pontosan mit szeretnének elérni, hol látják a szűk keresztmetszete a hiányosságot, és hogy mi mit tehetünk az ő helyzetük javítása érdekében. Ezen kívül <clears throat> a kutatási keretprogram kapacitási elemében is támogathatjuk őket, mert például társfinanszírozzuk a közelmúltban beindult Eurostars kezdeményezést, 169-es cikk keretében, ez a legfejlettebb technológiát alkalmazó KKV-kra vonatkozik. Az Európai Beruházási Bank elsősorban a high-tech KKV-kkal áll kapcsolatban, de úgy vélem, hogy megvan a módja annak, hogy az Európai Beruházási Bankot nagyobb mértékben bevonjuk a finanszírozásba. Ez az egyik célom. Szeretném, hogyha egy munkacsoport alakulna, hogyha hivatalba léphetek, amely megvizsgálná ezt az egész területet, és azt, hogy az együttműködést az eh, Európai Beruházási Bankkal, vagy az Európai eh, Fejlesztés beruházási, beruházási alap eh, kockázati tőke részlegével. Köszönjük, Van Nisztelrooy úr, pótkérdés. Igen, köszönöm, elnök úr, visszatérek az a kérdésem első részére. A szinergiát említettem az alapok között. 54 a kutatási keretprogramból, 86 a struktúrális alapokból, városok, régiók, mind együttműködnek, Fontos az, hogy a kutatási eredmények eh, megjelenjenek eh, a mindennapokban, a gyakorlatban is. Az alapok kombinálásáról eh, beszéltünk. Szeretném, hogyha hosszú távon is elkötelezni magát emellett. I think we can't, um, deliver. Úgy vélem, hogy az unió egészére csak akkor tudunk megfelelő politikákat gyártani, hogyha valóban szinergiában járunk el. Szerintem ez nem új dolog, már megvan ennek a magja, csak tovább kell fejleszteni, hatékonyabban kell végrehajtani. Nem lehet azt mondani, hogy hoppá, 2013-at írunk, mostantól aztán végképp együttműködünk. Nem, hogyha a hivatalban léphetek, és a kollégáim is, akkor együttműködünk ezen a téren. A struktúrális alapok tekintetében például, hogyha szükebb hazámat, vagy illetve a hazámat tekintem, megvizsgáljuk, azt nézem, hogy hogyan használtuk fel a struktúrásabbakat arra, hogy egy szegény országból egy tudásalapú gazdaságán nőjük ki magunkat, akkor láthatjuk, hogy, hogy valóban vagyonteremtő értéke van a strukturális alapokból leívható pénzeknek, a jövőben ezt megtehetjük, és magam részéről ez természetesen, ezt a fajta szinergiát teljes messzélességgel támogatom majd. Köszönjük szépen, Merikis kollega következik. Uh, I am very happy to... Köszönöm. Jó volt hallani, hogy a KKV-kkal kapcsolatban én elkötelezett, hiszen jelenleg a kutatási programban csak minden tizedik tud részt venni, de mivel erre válaszolt, ezért más kérdést teszek fel. Biztos előtt asszony sokat beszél a kutatásról, de kevesebbet az innovációról. Számomra az innováció más, mint a kutatás. Mást jelent. Amiatt aggódom, hogy a kutatás kommerszé válik, a tudás kommerszé válik. Az innováció számomra azt jelenti, hogy megjelenik a piacon a végtermék. Jók vagyunk mi a tudományban, jók vagyunk mi a kutatásban az Európai Unióban, de nem vagyunk olyan jók abban, hogy a kutatási eredményeket a gyakorlati termékké váltsuk. De hát hogyan fogunk így vezető szerepet játszani a környezetbarát gazdaságban? A KKV-k eh, az innovációban és a piacra jutott, a kutatási eredmények piacra jutatásában kulcsfontosságú szerepet játszhatnak. Természetesen összefügg a piacsal a kutatás. És a kutatást az piacra is kell vinni, el kell adni. Hát, hogyha haladunk, akkor a kiváló kutatások a piacra kerülnek, segítenek a cégeknek, akik hozzáférnek a kutatáshoz, a kutatási eredményekhez, és a globális kihívások megoldására szükség van. Tehát ez az energia, a klímaváltozás, az élelmiszerbiztonság, orvostudomány, a korosodó lakosság. A kutatás megvan, a kutatás folyik, de nekünk el kell adni a kutatási eredményeket, hogy eh, a az érintettek, a vállalatok hozzáférhessenek az eredményekhez, és így tud a társadalom eh, megfelelő módon válaszolni a kihívásokra. Azt is garantálnunk kell, hogy eh, az emberek számára jobb társadalom legyen, és ezt csak az innovációval tudjuk megtenni. Az innováció nem egy biztos felelőssége, nem egy tagállam felelőssége. Egy ív, amely átvezet az összes tagállamon, az összes biztoson, az energiával összefügg a környezetvédelemmel, az iparral, a vállalkozásokkal. Minden területet be kell vonni fel kell használni a kiváló kutatási eredményeket, hiszen kiváló kutatások zajlanak Európában. És természetesen az akadályokat is el kell távolítani a kutatás útjából, a bürokráciát le kell építeni, meg kell oldani a szellemi tulajdon kérdését. Tehát az akadályokat el kell távolítani. Csak is így tudunk munkahelyeket teremteni. For once again. Akkor Merkis asszony még egyszer? Igen, ön a kutatási és innovációs biztos. Aggódom, hogy az innovációnak horizontálisnak kellene lennie a bizottságban, de sajnos Barrózó úr azt mondta, hogy az innováció az egyik prioritása. És így 2010 tavaszán lesz egy innovációs jogalkotási javaslat is. Ön mit tesz? Önt Barroso úr fogja majd irányítani, vagy saját maga, vagy a biztosok? I'm sure Mr. Barroso is very interested in Gondolom, hogy Barroso úrat most nagyon érdekli a válaszom. Elmondhatom, hogy nagyon robusztus biztos leszek Barroso úr bizottságában, de az innováció, már mint említettem, egy nagyon átfogó dolog. A legtöbb biztost érinti. Én elnöklöm majd az innovációs biztosok csapatát. Összesen annyit mondhatok, hogy együtt fogjuk egész Európa számára kidolgozni az innovációs politikát. Nem tudjuk ezt egyénileg megtenni. Mindenki egy darabkával foglalkozik. Néli Cruz például a digitális biztos lesz. Ott van Antonio Taján, ő például az iparért lesz felelős. Ott Öttinger úr az energiáért lesz felelős az innováció minden területre kiterjed. Az én feladatom pedig az lesz, hogy ezen biztosok megbeszélésein elnöklök, hogy előbbre jusson a politikánk. Én nem hiszem azt, hogy eredménye lenne, hogy mindenféle bizottságos dit játszunk. Nem, összeülünk, én cselekvést akarok, eredményeket akarok, én szeretném azt garantálni, hogy elérjük az EU 2020-as stratégia céljait. Az innováció pedig ehhez igenis hozzájárul. Nem leszek csendes, robusztus leszek, de kollegiális. Köszönöm. A következő felszóló Rivázi kolléganő. Köszönöm, elnök úr. Örömömre szolgál, hogy politikusnak nevezi magát. Remélem, hogy a tények igazolják majd. Ezt remélem azt, hogy a környezetvédelmi normákkal kompatibilis innovációkat képvisel majd. A költségveti sorokból olvasva nem túl jó a keretprogram. Az első fekete bárány az atomenergia program. Itt óriási összegek szerepelnek, az atomenergia számára. Ez az energia költségvetés 20%-a, és ez csak is az atomenergiára vonatkozik. Utána a nanotechnológia következő. Remélem, hogy ön is látja, hogy a nanotechnológia, a nano részecskék megjelennek az élelmiszerekben, a fogyasztási cikkekben és a kockázatok mérséklésére nem szánnak megfelelő összegeket. Szeretném megkérdezni, hogy elvonnak-e az atomenergiától forrásokat, hogy a nanotechnológia területén nagyobb legyen a biztonság? Köszönöm. I don't want to reduce a very short answer at the nem szeretném a költségvetés csökkenteni sehol sem, ahol felelős vagyok meglátjuk, hogy mi lesz, amikor majd részleteiben is megvitatjuk a költségvetés. Az atomenergia számomra roppant fontos, hiszen alternatív energiaforrás számos országban szénmentes technológia, és fenn kell tartanunk ezen a területen a kutatást. A tagállamoknak ez egy opció. Azonban a bizottság nem akarja elmondani a tagállamoknak, hogy milyen energia mixet alkalmazzanak. Ez nemzeti felelősség lesz, és ez a Lisszaboni szerződésben írva van. If I look at Euratom. Az Euratom, itt van atomenergia kutatás, 2,7 milliárdos a költségvetésük, és ide tartozik a biztonság és a hulladékkezelés is. Ez is folytatódni fog a nanotechnológia területén, és ide bele kell dolgoznom magamat, hiszen nem igazán ismerem a nanotechnológiát. Potenciális alkalmazásai roppant fontosak, ahogy ön is vázolta. Fontos az orvostudományban a rák elleni fellépésben és ez mindenkire vonatkozik. Nagyon lényeges az energiában, a vegyiparban, hiszen tiszta termékekre van szükségünk, ki kell alakítani a napelemeket, tehát a nanotechnológia, kulcstechnológia létfontosságú az európai gazdaság és ipar számára, hiszen több munkahelyet is jelent. Nagyon sok területen érintettek a kis és középvállalatok, és az újonnan megalakuló vállalatok is. Tehát nem szeretnénk a támogatást egy területen csökkenteni, hogy egy másik területen megnöveljük. A költségvetést egészként kezeljük, és amennyiben megkapom a megerősítést, akkor megígérhetem, hogy nem nyúlunk a költségvetéshez így. És ez pedig mindenki érdekében lesz majd. Szeretnénk fenntartani azt, ami van, sőt, egy kicsit továbbra is szeretnénk jutni. Köszönöm. Bázi. Rivázi asszony. Egy bizalmi válság esetén, tehát hogyha a polgárok bizalma megrendül a tudományban, akkor szándékoz, szándékában áll, mint az elődjének, hogy a civil társadalmat is pénzügyi segítségben részesíti majd. Tehát itt a, olyan kutatási projektekre gondolok, amelyeket NGO-k folytatnak. Köszönöm. Potocsnyik úr, az elődöm ezt tette, én pedig öröklöm ezt tőle. Nagyon jelentős örökséget kaptam. Mindenképpen folytatjuk ezt a politikát, támogatjuk, továbbfejlesztjük, ahol szükséges, mert úgy gondolom, hogy nagyon sokat tett a kutatás területén. Én szeretném ezt folytatni. Bedanke mich herzlich. Nagyon szépen köszönöm. A következő pedig Tosznovszki. Mm, ön mögött ül, itt jobbra, fönt. Tehát köszönöm, elnök úr. Gégen Quinn asszony már nagyon sokat hallottunk a kutatás jelentőségéről, az innováció szerepéről, de tudjuk, hogy mennyire így van. De egy másik témát is szeretnék megemlíteni, és pedig a versenyképességről, az Európai Unió versenyképességről szólnék. Itt innovációs ciklusokról beszélhetünk. Hogyha összehasonlítjuk magunkat eh, az Egyesült Államokkal, Japánnal, Ázsiával, akkor ez az innovációs ciklus eléggé hosszadalmas Európában. Szeretném megkérdezni, hogy eh, hogyan szeretné ezt megoldani, hogyan szeretné a bürokráciát csökkenteni, milyen elképzelései vannak ebben a tekintetben. Köszönöm szépen. Akkor kolléganő, nem? később. Igen, úgy gondolom, hogy a kutatás, fejlesztés, a tudomány Barozó úr számára az európai politika középpontjába került. Hiszen csak is így lábalhatunk ki a gazdasági válságból. Olyan politikát kell folytatnunk, amely élénkíti az ipart, a gazdaságot, munkahelyeket teremt, hogy az Európai Unióban helyreállhasson a gazdaság. Nagyon fontos, hogy ami megtehető, az egyszerűsítés terén, és mindig visszatérek ide, hiszen rengeteget kell tennünk. Nagyon gyorsan kell lépnünk, innovatívnak kell lennünk, hogy megkönnyítsük az innovációs politikát. Hogy a gazdaság lássa, hogy mennyire komolyan veszük az innovációt az Európai Unióban az a lényeg, hogy a kutatást innovációba és munkahelyekbe vigyük át. Alakítsuk át a kutatást. Független most ez a vállalat méretétől, a kkv nagyvállalatoktól. Az a lényeg, hogy közös programjaink legyen, legyen a magán és a közféra között megfelelő együttműködés. Az egyes eszközöket, az egyes elemeket helyükre kell tenni hogy az egész Európai Unió profitálhasson az innovációból. Nagyon komoly felelősségünk van, hogy ezeket az elemeket megfelelő helyre tegyük. Hogyha megkapom a megerősítésüket, akkor az én felelősségem lesz az, hogy ezeket az elemeket megfelelő módon egymás mellé rakom. Én leszek ennek a dolognak a koordinátora. Eine Nachfrage. Pótkérdése van? Igen, köszönöm. Köszönöm ezt a választ. Azt is szeretném még megkérdezni öntől, hogy hogyan látja a nagy kutatási projektek helyzetét. Most például a Galileóra gondolok. Köszönöm. A Galileo nem az én felelősségem, ahogy ezt ön is tudja hosszas eszmecseréink voltak, számos auditálás volt, számos vita volt az egész Galileo projektről. Úgy gondolom, hogy Tajáni úr, aki a terület felelőse, ugyanúgy, mint én, átfogó módon foglalkozik ezzel. Tehát bármely terület től azt várjuk, hogy beérkezzenek az innovációs tanácsok. A Galileo nagyon sok embert aggaszt, nagyon nagy projekt, nagyon sokba kerül, Ódiúról is beszéltem már erről. Tehát fel kell használnunk ezeket az eszközöket, a Galileo pedig egy ilyen eszköz, amely nagyon jelentőségű, nagyon ismert eszköz, hogy segíthessen nekünk abban, hogy megfelelő innovációs politikát folytassunk, amely az ipar szükségleteire válaszol, az ipar igényeit próbálja kielégíteni, és megmutatja a gazdaságnak, az iparnak, hogy az Európai Bizottság komolyan veszi azt, hogy bevonja a gazdaság szereplőit. Európa nyitott a gazdasági verseny számára, az üzlet számára nyitottak vagyunk, válságban vagyunk. Dank. Nagyon szépen köszönöm ezt a választ. Most eh, a Kulturális Bizottság eh, tagjai teheti fel kérdéseiket. Boris Korléga az első. Eh, Szanowna Pani, chciałem także podziękować za wcześniejsze wypowiedzi. Köszönöm szépen. Először is meg szeretném köszönni mindazt a sok választ, amelyet adott a kérdéseinkre. hatalmas kihívás előtt állunk, hiszen versenyképes gazdaságot szeretnénk építeni, az egész világgal szeretnénk versenyezni, és az oktatást szeretnénk támogatni. És ezért az oktatás részévé kell tenni az innovatív gondolkodást. Kérdésem tehát, támogatja az oktatást? És hogyan gondolja a horizontális tevékeny, a, a, olyan, hogyan gondolja a széles sávú internethez való hozzáférés támogatását, az e-learning, az e-tanulás támogatását és a legjobb gyakorlatok cseréjét szolgálni. Hiszen e tapasztalat cserére az kutatás és a tudomány területén is nagy szükség van, de ezeket a tudáselemeket át lehet adni az oktatás szintjére, és így meg lehetne emelni az oktatás szintjét az Európai Unióban. Milyen támogat, hogyan akarja ezt támogatni? Köszönöm szépen, Boris úr, ezt a kérdést. Mint tudják, az oktatás kérdése ezért Vasziliu kollégám felel. Nem hivatalosan, már tárgyaltunk arról, hogy hogyan lehetne, hogyan segíthetne a kutatásért fejlesztős, felelős, biztos az oktatás területén. Ugye a Marie Curie ösztöndíjak rendszere is ide tartozik. Nagyon fontos, hogy az oktatás homlokterébe állítsuk a kutatás kérdését is. A, mindent megtettünk azért, hogy a fiatalok részt vegyenek, például a pénzügyi ágazatban. De hát tudjuk, hogy a pénzügyi ágazat összeroppant mit mondjunk ma a fiataloknak, hogyha munkahelyet keresnek, és kutatni akarnak, és Európába akarnak utazni, milyen területre koncentráljanak? Hát én arra akarom őket buzdítani, hogy a tudományok területén tevékenykedjenek. Vasilió kollega, és én, hogyha mindkettőnket megerősít a tisztelt ház, együttműködünk, azt megvizsgálandó, hogy mely területeket lehet előbbre vinni, hogyan lehet az általános, a közép és az felsőoktatási képzést, tehát a közoktatást és a felsőoktatást annak érdekében átalakítani, hogy a tudományos ismeretek jobban megjelenjenek bennük, és Euró, az egész Európai Unióban lé, működjék a mobilitás, megszüntessük a akadályokat, és ugyanazon feltételeket kapja mindenki, a, és így biztosítsuk számukra, az emberek számukra, hogy vonzó, hogy szexi legyen a tudomány, menő, durva, belevaló dolog legyen a tudomány, hogyha ezeket a szavakat használhatom. Parancsoljon, kollega úr, van kérdése, Ha igen, parancsoljon. következő kérdésem pedig a következő pénzügyi tervidőszakra vonatkozik. Jövő évben kezdődik meg ennek a keretnek a kidolgozása. Én a kohéziós politikai eszközöket tartom nagyon fontosnak, amelyekből a kutatást is lehet szolgálni. Kérdezem, hogy a kutatás területén hogyan látja a kohéziós célok megvalósíthatóságát. Úgy gondolom, hogy energikusan uh, kell fellépni ebben a pénzügyi, támo- pénzügyi keretek támad, megtárgyalása során, és számítok az önök, és persze a kokobú támogatására is. A kohéziós politika persze nagyon nagy jelentőséggel bír. Senki nem maradhat le. Az a célunk, hogy mindenkit előbbre vigyünk és felzárkóztassunk, és ebben a célkitűzésben a kohéziós politika központi szerepet játszik. Mi több, mindenfajta átfogó kohéziós politikába be kell vonni a kutatásokat. Biztosíthatom, hogy amennyiben megerősítenek pozíciómban, kohézió, a kohézió politikájáért felelős kor, kollégával szorosan együtt fogok működni azért, hogy koordinatív és kooperatív módon előbbre vigyük ezeket az ügyeket. Persze a pénzügyi keretek kérdéséhez most még nem tudok hozzászólni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kucsi asszony, a Kulturális Szakbizottság, remélem jól mondtam ki a nevét, a Kulturális Szakbizottság tagja. Kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy arról beszélt, hogy Vasziliu úrral már beszélt, hiszen a képzés az oktatás nagyon fontos szerepet játszik. A kutatás, a jólét és a gazdasági növekedés egyik motorja. Világos stratégiára van szükség európai területen, azért, hogy a 2020-as stratégia sikeres lehessen. Egyes konkrét lépésekről talán szólhatna például, hogy hogyan lehetne a munkavállalók átképzését eh, támogatni. Léteznek és specifikus programok, amelyek eh, új kérdésekkel foglalkoznak, illetve az új technológiákra térnek rá. Köszönöm szépen, kérem a választ. Úgy hiszem, nem, először is egyetértek azzal, hogy a kutatás a növekedés egyik motorja. Különösen az EU 2020-as stratégiájában játszik a kutatás nagyon fontos szerepet. Ám ez a program Vasiliu asszony portfóliójába fog tartozni, de ugyanakkor a Research Executive Agency, tehát a kutatás végrehajtási ügynökség, mely hozzám tartozik, feláll majd a program végrehajtásáért. Vasiliu kollega alá tartozik az Európai Technológiai Intézet, ő tartoznak majd a kutat, a tudás és technológiai közösségek, és ő szabályozza majd azon eszközöket, amelyeket eh, koordinált módon kell felhasználnunk ahhoz, hogy a megfelelő eredményeket biztosíthassuk minden érintett számára. A harmadik szintes, tehát a felsőoktatási intézmények integráns részei az európai kutatási térségnek, amely ismét hozzám tartozik. Ezért már az informális tárgyalásokat ezért is folytatjuk. Biztosítandó, hogy bármit tegyen Vasziliu kollega, és én a két politikai terület ne egymás ellen hasson, hanem egymás támogassa. És az együttműködés amely régen még egy főigazgatósághoz tartozott ugye két terület, az akkori együttműködés tovább is működjön. Ennek feltétele, hogy jól kommunikáljunk egymással. Há, négy ezerre felsőoktatási intézmény van Európában 17 millió diákkal. Mobilizálnunk kell ezt a potenciált. Nagyon sokan még nem vesznek részt a kutatási együttműködésekben, tehát vannak olyan területek, ahol mi közösen biztathatjuk, buzdíthatjuk ezeket az intézményeket annak érdekében, hogy részt vegyenek, mert a világ um, legjobb száz intézmények közül csak 33 európai, ezen változtatni kell. Köszönöm szépen, pótkérdés. Ahogyan mondtam, sok szereplő van jelen ezen a területen, is, arra volnék kíváncsi, hogy az egész ágazat működését eh, hogyan akarja javítani, hogyan akarja szereplőket közelebb vinni egymáshoz, és hogyan akarja biztosítani, hogy eh, az diákok képzése ne eh, feledje el az új technológiai felismeréseket, illetve figyelembe vegye a munkaerőpiaci igényeket. Először is arra kell biztatni a diákokat, hogy részt vegyenek ezen a uh, oktatási területen, hiszen sokan még nem vettek ebbe részt, és be kell bizonyítani számukra, hogy ez egy olyan terület, ahol uh, nagyon fontos társadalmi szerepet játszhatnak majd, uh, és persze munkát kaphatnak, foglalkoztatáshoz juthatnak. Ezen felül a 27 tagállam bármelyikében dolgozhatnak, majd ezt meg kell mutatni a diákok számára, és függetlenül attól, hogy a nyugdíjak kérdéséről, a munka körülmények kérdéséről van szó, mindenhol egyenlő esélyeket kell teremteni. Szorosan kell együttműködnünk. azt asszony nem ismerem hosszú ideje, de azt hiszem, hogy szorosan együtt tudok vele dolgozni, és hát persze nem is, nem is áll előttünk más alternatíva. A bizottság kollégiumában szorosan együtt kell működni, nem lehet, hogy elszigetelten dolgozzunk, uh, mindenkinek a saját uh, elefántcsorn tornyából politizálja. Nem, a bizottságban közösen kell fellépni azért, hogy egy olyan politikát biztosítsunk az Európai Unió számára, amelyel felvértezheti magát a gazdasági krízis és a más kihívásokkal szemben is, és mindent megteszek azért, hogy a célokat el is érhessük. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő felszólaló kulturális szakbizottság nevében Papa Nikolau úr. Köszönöm, elnök úr. Biztos erőt asszony. Kapcsolódva a korábban elhangzottakhoz, nagyon sok fiatal kutató, tudós van Európában, aki szeretne ezen a pályán maradni, a lehető legjobb körülmények mellett természetesen. Hogyha az európai agyelszívást meg kívánjuk állítani, amely roppant komoly probléma, ha valóban komoly kutatókat, tudósokat kívánunk Európába vonzani, harmadik országokból, akkor Európát a mai vonzóbb bá kell tenni. Hogyan kívánja ezt elérni biztos asszony, biztos jelölt asszony, mert az európai kutatás eh, fejlődése eh, nem túl imponáló. 3%, a GDP 3%-át eh, tűztük ki célul Lisszabonban, de csak 1,9%-át sikerült a GDP-nek kutatási célokra fordítani hogyan kívánja azt elérni, hogy a tagállamok csökkent, folyamatosan csökkentik a kutatási célokra fordított költségvetési összegeket, és hogyan kívánja Európába vonzani a fiatal kutatókat, tudósokat. Köszönjük! Ha meg akarjuk tartani az európai kutatókat, tudósokat, én is tisztában vagyok az agyelszívás jelenségével, akkor olyan körülményeket kell teremteni, amelyek vonzóvá teszik Európát számukra. a nyugdíj eh, jogosultságok eh, és a TB mobilitás eh, kérdését már említettem, de például a személyi tulajdonjogok szabályozását, a szabadalmi oltalmat mind-mind gyorsabbá, rugalmasabbá kell tenni, hiszen jelenleg ez megnehezíti a kutatási eredmények gyakorlatba történő átültetését. A 3%-os cégkötőzéssel kapcsolatban csak annyit mondhatok. Sadness hogy szomorúságra ad okot, hogy még mindig nem értük el a 3%-os célkitűzést. A közelmúltban láthattuk azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Barack Obama is lefektetett egy ilyen célt, 3%-ot a GDP arányában. 1,85%-on stagnál a költségvetés, a kutatási költségvetés. Meg kell vizsgálni, hogy mi az oka ennek, és hogyan tudjuk ezt növelni. Ennek két összetevője van, a közpénzek és a magán eh, források. Nyilvánvaló, hogy a magáncégek által kutatásra fordított összegeket kell elsősorban növelni. Hogyan tehetjük ezt meg? Úgy, hogy könnyebbé tesszük, egyszerűsítjük a kutatás kereteit, feltételrendszerét, illetve könnyebbé tesszük a kis és középvállalkozások számára, ugyanúgy, mint a multinacionális cégek számára a kutatási programokban való bekapcsolódást, a szűk keresztmetszeteket, ezeket az akadályokat, gátakat kell megszüntetni, lebontani. Ez nagyon fontos prioritás számomra. A 3%-os célt nem szabad feladni. Sokan eh, spekulálnak, hogy ezt csökkenteni kellene. Szerintem ez rossz üzenet lenne ezért azt kell tenni, hogy inkább emeljék a kutatásra fordított összegeket, főként a gazdasági válságban ez nem mindig könnyű. Köszönöm, mondja az elnök, és legszakítja hozzászólt. Akkor köszönetet mondok. Nagyon szép, rövid felszólulásokat hallottunk. A következő felszóló Jordan Cizely kolléganő. Köszönöm. Kégen Quinn asszony az innovációról azt mondta, hogy a fenntartható fejlődés alapját képezi a jelenlegi és a jövőbeni, azaz a 2020-as mm, Lisszaboni vagy poszt-Lisszaboni stratégia is rámutat erre. De az innovációt szervezeti szempontból is meg kell vizsgálni. A kérdésem az, hogy mi az ön véleménye arról, hogy mennyire átfogó fogalomként kezeljük az innovációt. A kérdésem második fele, mit tehetünk annak érdekében, hogy pozitívan viszonyuljon Európa az innovációról, illetve hogy az ötleteket, az, az új gondolatokat valóban megvédjük. Úgy vélem, hogy a pénzügyi támogatáson túl mm, humán erőforrás kapacitás biztosítására szükség van. Voltak erre utaló intézkedések, az kérdésem az, hogy tud-e arról biztosítani engem, hogy a többi uniós politika nem fogja az eddig elért eredményeket veszélybe sodorni. Köszönjük, parancsoljon, biztos jelölt asszony. Az innovációs politika nem. Az innovációs politika arról szól, hogy az új eh, tudományos eredmények eh, gyakorlatba átültethetőek legyenek, és szolgáltatásokká váljanak az új felfedezések, találmányok, és ezáltal hozzájáruljanak az emberek életminőségének és élethosszának is a javulásához. Hiszen például az egészségügy területén a kutatásnak alapvetően az emberi életminőség és életkor meghosszabbítása, kitolása az egyik célja. Kulcsfontosságú azt leszögezni, hogy a politikusoknak, a vállalkozóknak, a kutatóknak közös célért kell harcolniuk, ami nem más, mint az innovációs politika átalakítása, innovációs prioritások megállapítása. Persze eltérnek a vélemények a tekintetben, hogy mi a legfontosabb, de van átfedés, van egy legkisebb közös többszörös, ez pedig az, hogy a környezetbarát technológiák az innovációk középpontjában állnak, az e- öko-innováció a, a jövő. Ezért meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a KKV-k ugyanúgy, mint a nagyobb cégek minél aktívabbak legyenek a környezetvédelmi technológia és innováció területén. Hogyha ezeket az erőfeszítéseket elismerjük és pénzügyi forrásokkal támogatjuk, ugyanúgy, mint emberi erőforrásokkal, ehm, és valóban megbecsüljük a kutatókat és az innovációban dolgozókat, ha valóban a kutatók, tudósok úgy érzik, hogy megéri nekik ezen a területen dolgozni, ugyanúgy, mintha az üzleti életben dolgoznának, akkor meg lesznek az eredmények. Köszönjük, Okay. Um, Podkérdés. A um, Innovation Actom, ki ga pripravlja... A vállalkozási főigazgatóság egy um, innovációs jogszabályt uh, készít elő. Az ön munkája az lesz, hogy um, az innovációt és fejlesztést koordinálja az Európai Bizottságon belül a tavaszra várható ennek a jogszabályjavaslatnak a kidolgozása előre, hoz, előre hozhatónak tartja. A 2020-as, igen, a 2020-as stratégia célja az, hogy a jelenlegi gazdasági válságból eh, kilábaljunk és egy valódi szociális gazdaságot hozzunk létre Európában. Az innovációs jogszabály, ahogy azt képviselő asszony is említette, roppant fontos eleme következő Európai Bizottság munkaprogramjának. Ugyanakkor ez a munkaprogram nem került elfogadásra, véglegesítésre, ezért korai lenne ezen kezdeményezés határidőiről beszélni. Nem azt mondom, hogy nincs erre szükség, egyszerűen azt mondom, hogy nem tudok a pontos határidőkről semmit sem mondani, hiszen az érdekeltekkel kell konzultálni minden egyes esetben. A 2020-as stratégiáról folytatott nyilvános konzultáció januárban zárult. Következő lépés, hogy ez az innovációs jogszabály megfogalmazásra kerüljön, de még egyszer mondom, határidőkről nem szívesen beszélek. Köszönöm, Correa di Campos kolléga kapszót. Köszönöm, elnök úr. Igen, Quinn asszony, Barrózó elnök. A parlament benne azt ígérte, hogy a tudásalapú társadalom érdekében itt innovációs forradalom lesz. Azonban szerintem a bürokratikus teher az adminisztrációs nehézségek nagyon nagy terhet rónak az érintettekre. Az érintett gazdasági szereplőket, az ipart is elriasztották a bürokratikus akadályok. Hogyan gondolja, hogy ebből a helyzetből kievickélhetünk? Voltak olyan eszközök, amelyek a múltban nem váltak be, és most újra van szükség, hogy az EU 2020-as stratégiát elérjük. Szeretném megkérdezni, hogy milyen politikai, pénzügyi lehetőségeket lát. Hogyan győzi meg a tagállamokat a Lisszaboni szerződésben lévő 3%-ról? Kérem a választ. Úgy gondolom, hogy még túl korán van, hiszen még csak biztos jelölt vagyok nem igazán tudok még mércéket alkalmazni, nem tudom, hogy pontosan mennyi pénzre van szükségünk, de a következőt elmondhatom. Mindenképpen az Európai Unió 2020-as stratégiájának ez a téma a középpontjában van, és Barroso úr is így nyilatkozott. Az én feladatom és kötelességem pedig az lesz, hogy ezt a politikát megvalósítsam a bizottságban. Ahogy már említettem, ezt együttműködéssel tudjuk megoldani, minden biztosnak együtt kell működni ennek a politikának az érdekében. Vannak olyan területek, ahol a szerkezetet egyszerűsíteni kell. Mindenképpen le kell építeni a bürokratikus akadályokat. Sok mindent tettünk, de még többet kell. Önök segíthetnek nekem abban, hogy tanácsokat adnak, az önök szakbizottsága és a félidős kiértékelés is fontos szerepet játszik majd ebben. Hiszen a bizottság, ha feláll, elkezdi a jövő hónapban a munkáját, nagyon pontosan ki fogjuk értékelni a félidős értékeléssel foglalkozó bizottság tanácsait meg fogjuk tudni, hogy milyen témákkal kell foglalkoznunk, hogyan tudunk kialakítani egy olyan innovációs politikát, amely befogadó jellegű lesz. Tehát az összes biztos befogadja, tehát legyen ez digitális terület, legyen ez energia, vállalatok. Tehát mindenkivel együtt kell működni, hogy meg tudjuk valósítani a politikánkat. Äh, Köszönöm szépen, a pótkérdés. Igen, a válaszában, mármint az írásos válaszában is említette, hogy ezt a közös kutatási központot az új technológiák érdekében is felhasználja. Itt azokra gondolok, amelyek a kevesebb széndiokszid kibocsátással foglalkoznak. Gondolja, hogy ez jobb helyzetben van ez a központ, mint a többi? Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a közös kutatási központ, és hogy független kutatás folyjon a központban arra a megfelelő hely. Használja az ipar, használják a tagállamok, hiszen eh, biztos a központ függetlensége. Ez a kutatási központ eh, nem a valakinek a tulajdona, tehát most bármelyik témánál is maradjunk, oktatás, ipar, energia, tehát nem lobby csoportok tulajdona, hanem független és független tanácsokat ad. Az ipar, a tagállamok felhasználták a közös kutatóközpontot, a bizottság is. Nagyon sok pozitív kutatás folyik a legkülönbözőbb területen. területeken. Fontos, hogy ez folytatódjon, és én mindenképpen folytatni fogom elődő munkáját ebben a tekintetben. Nagyon szépen köszönöm. A következő felszólaló Kelly kolléga. Köszönöm. Köszönöm. Mindenképpen szeretnék gratulálni, és az eddigi eredményeidhez is. Amikor korábban más pozícióban voltál, és gratulálok a mostani kinevezésedhez is. Szeretném elmondani, hogy az Európai Uniónak mindenképpen vezető szerepet kell vállalnia a kutatás, az innováció és a fejlesztés területén. Az OECD tudományos és technológiai jelentése tavaly azt mutatta meg, hogy a 27 európai tagállam csupán 1 százalékot költ pillanatnyilag a kutatásra és a fejlesztésre. Tehát 2,8 százalékot ad ki az Egyesült Államok, és Japán pedig 3,44 százalékot a GDP-jéből. Svédországban 3,6 százalék ez, a GDP 3,6 százaléka, és Írországban 1,3 százalék, és számos országban kevesebb, mint 1 százalék a GDP-nek folyik kutatásra. Hogyha munkahelyeket szeretnék teremteni, az intelligens technológiát szeretnénk fejleszteni, akkor hogyan tudjuk ezt a lemaradást az Egyesült Államokkal és Japánnal szemben behozni? Mindenek előtt tudnunk kell, hogy az Egyesült Államok Európa legfontosabb partnere a kutatásban és a fejlesztésben, minden tekintetben. A közös kutatás és fejlesztési befektetések tekintetében, a kutatók, tudósok cseréjében, a együttműködés volumene tekintetében is, ezen kívül a publikációk tekintetében is. Tehát a keretprogramban a leglényegesebb harmadik ország. A stratégiai partnerségben állunk az Egyesült Államok a számos területen. Mint például létezik a biotechnológiai akciócsoport. Megvan az EU-USA energiatanács. Néhány hónapja született meg. Ezeket a tevékenységeket tovább kell erősítenünk, erősítenünk kell a létező struktúrákat, és újakat kell létrehozni. Olyanokat, amelyek kölcsönös hasznunkra vannak. Egyetértek, hogyha megnézzük a számokat, tehát az EU számait, az USA és Japán számait, akkor ne felejtsük el, hogy ott van India, Brazília, Kína. Nézzük meg, hogy az Európai Unió helyzete nemzetközi partnereinkkel összehasonlítva még nem erős, erősítenünk kell. És az együttműködést is erősíteni kell a meglévő struktúrákban, de új struktúrákat is létre lehet hozni, mint például a már említett Európai Unió USA energiatanács. A 3%-os cél tekintetében elmondhatom, hogy vannak fontos kérdések, ez az megpróbálom a tagállamokat majd motiválni, megpróbálom a magánszektort motiválni, hogy hogyan növelhetik a kutatásra szánt források összegét. Most gazdasági válságban vagyunk, a gazdasági válságban pedig kevesebb forrás kap a kutatás. Finnország nem tette ezt meg, és most nézzük csak meg, hogy Finnország hol áll. Ott van Svédország. Svédország túl haladta a célt, előbbre is van. Köszönöm. Pontkérdés? Köszönöm. Azt mondta, hogy a Galileo a világ legnagyobb kutatási programja. Remélhetőleg öt év múlva nem lesz már utópisztikus reméljük, hogy megvalósul. Mit gondol erről? Pillanatnyilag a hetes kutatási keretprogram a legnagyobb államilag finanszírozott, közpénzekből finanszírozott kutatási program. Remélem, hogy ha megerősítenek, akkor a mandátumom végéig pozitív dolgokról számolhatok majd be. Vannak olyan jelzések, hogy a következő keretprogram nem ilyen szinten lesz, valószínűleg az is a világ legnagyobb közpénzekből finanszírozott kutatási programja lesz. 50 milliárd van ebben a programban. Megnézzük, hogy milyen összegekről van szó. Európában a kutatásra fejlesztése 236 millió euró költenek. És a keretprogram jelenlegi formájában kiértékelésre kerül, az elkövetkezendő hónapok során egy köztes kiértékelés lesz. Örülök, örülnék Kelly úr, hogyha megtudnánk pontosan, hogy hogyan, mit tanulhatunk az ajánlásokból. Nagyon értékes lesz számomra, hogyha megerősítenek posztomban, és remélhetőleg a szükséges változásokat is bevezethetem a következő kutatási programban. Azonosítani kell azokat a területeket, ahol egyszerűsítenünk kell, ahol változtatnunk kell, bármi legyen a kiértékelés eredménye, fel fogom használhatni. Ransdorf kolléga, köszönöm. Biztos asszony. A olcsó munkaerő mindig meggátolta az innovációt. Számos is, mert eset a rendelkezésünkre a múltból. De most az a veszély áll fenn, hogy a termelést is olyan országokba viszik, ahol olcsó munkaerő. India, Kína, Afrika és Latin Amerika. Mit tervez, hogy ezt a veszélyt hát ha nem is megszüntesse, de egy kicsit enyhítse. Mit szándékozik tenni a termelés áthelyezése ellen? Nagyon bonyolult témáról van szó, hiszen nem csak rólam szól, hogyha majd megerősítést kapok, hanem nagyon sok embert érint a bizottságban. Tehát dolgozunk kell ezen. Amit a kutatás területén teszünk, és ezen a területen elismertük, hogy óriási a verseny kívül, olyan nagy, hogy nem is gondoltuk volna, új országok is vannak. India, Kína, Brazília, Japán, és ezeket meg kell vizsgálnunk. Együttműködünk például a bioüzemanyagkutatásban Brazíliával, együttműködünk Indiával, a napenergia hasznosításában, együttműködünk Kínával, a légiközlekedés tekintetében. Nyitottnak kell lennünk, hogy észrevegyük, hogy versenytársakról van szó. És elképzelhető, hogy 15-20 éve még észre se vettük őket, de most itt vannak, és nagyon hatékonyak, nagyon mozgékonyak, nagyon agresszívek, a versenytársaink. Folytatnunk kell az együttműködést, lehet, hogy növelnünk is kell az együttműködést, ez valószínűleg egyít minket, hogy garantáljuk, hogy nem maradjunk le. Vannak olyan területek, ahol lemaradtunk, ahol lehagyott minket az Egyesült Államok, vagy például a nanotechnológiát említhetném. Remélem, hogy a nanotechnológia területén nem maradunk majd le a jövőben. Nagyon fontos ez, fontos az, hogy olyan területekre fektetünk be, ahol szükséges. Köszönöm. Ja, eine Nachfrage. Pótkérdés? Köszönöm. A jelenlegi válság is azt bizonyítja, hogy az elméletek nem feltétlenül igazolódtak be. Mit szándékozik tenni az innovációs klaszterekkel ebben a bonyolult helyzetben? hogyha megnézzük a helyzetet, és hogyha megnézzük a, az egy a 169-es cikket, akkor azt látjuk, hogy itt van a bónusz projekt, ide tartozik a Balti-tenger, ide tartozik számos ország a Balti-tenger környékén. Az együttműködés itt minden területre kiterjed. Ez egy ilyen klaszter, egy ilyen terület. Egy másik, már eh, egy korábbi válaszomban is eh, megjelent, tehát hogyha kis országok egy tömbben, egy klaszterben működnek együtt, akkor megkönnyíti ez a munkájukat. Nagyon fontos eh, a bátorítás, nagyon fontos minden kutatási területen bátorítást adni az érintetteknek. Én remélem, hogy ez mindenki számára hasznos lesz. Legyen ez most a hetes keretprogram esetében, legyen ez az európai kutatási térség, legyen ez az egyszerűsítés. Biztosítani kell, hogy Európa nyitott az üzlet számára. Be kell bizonyítanunk, hogy olyan politikát folytatunk, amely megfelelő lesz. Nagyon szépen köszönöm. A következő felszólaló Róde kolléga ismét itt hátul ül a másik oldalon. Tehát mögötte ül. Gégen kínasszony, szeretettel üdvözöljük a bizottságban. Örülöm, hogy örülök, hogy világosan fogalmaz, talán erre a kérdésre is világos választ tud adni. Kapott-e Barózó bizottsági elnöktől garanciát arra, hogy valódi nagy pénzeszközöket csoportosítást a kutatás területére az elkövetkező években. Hát az életemmel játszom, kérem. Róde úr, azt hiszem, hogy belátja, hogy Barózó úr még nincs abban a helyzetben, amikor még fel se állt az új bizottság, még nem zajlott le a meghallgatások sorozata, nincs abban a helyzetben, tehát, hogy garanciákat adjon és amikor a pénzügyi keretről szóló tárgyalás megkezdődik, akkor ölthet testet. A, ölthetnek testet a konkrét célkitűzések, nem lesz ez egy könnyű sorozat. Hogyha megerősítenek biztosként, akkor az önök nagyon erős segítségére számítok abban, hogy megtartsuk mindezt, amit elértünk, illetve növeljük a finanszírozás lehetőségeit, de tudom, hogy minden biztos erre tör, mindenki nagyobb szeletet akar magának. A válaszom az, hogy Barozó úr nem kötelezte el magát a tekintetben, hogy milyen eh, pénzeszközöket biztosít a területnek. Nos, mint tudjuk, a pénz nem mindig a jó szándék alapján kerül oda idélés, ítélésre, ezért kérdezek rá arra, amit az egyik válaszában hallottuk, hogy nem fogja csökkenteni egyik terület támogatását sem. Ez azt jelenti tehát, hogy nem hoz létre új prioritásokat, nem akar átcsoportosítani pénzeket egyik területről a másikra? Mert hogyha ezt nem akarja megtenni, de nem kap annyi pénzt, hát akkor nem tudom, hogy érdemes elvállalni ezt a munkát. E, e, sajnálom, hogyha nem pontosan válaszoltam volna, de hát minden felelősséggel bíró területen és minden költségvetési kihatással bíró területen fel kell térképezni, mi működik, és mit kell megváltoztatni. Ezt azonban csak akkor hajthatjuk végre ezt a feladatot, hogyha létrejön az értékelés, hogyha feláll az értékelő elemzés, és akkor az egész tárcám munkáját áttekinthetjük a következő költségvetési tervidőszak előkészítésére való, kialakítására való előkészítése során, és ebben a munkában az önök szakbizottságának támogatására is számogatok, hiszen nem együljük sokkal nagyobb tapasztalattal bére területen, mint én. Önök mélyen értik a szakpolitikai terület különböző aspektusait, jól ismerik ezeket, ezért nyitott vagyok, és leszek az önök irányába, mindig figyelek majd arra, amit mondanak, amit nekem üzennek, a tekintetben, hogy mely területeket kell átalakítani, hogyan kell ezeket átalakítani, és hogy milyen válaszokat adjak. Marinescu kollega kapszót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos jelölt asszony, meg vagyok győződve róla, hogy még mindig tisztában van vele, hogy az Európai Unión belül még mindig korlátozások állnak fenn a munkavállalók alkalmazása területén, még a kutatókra is vonatkoznak ezek. Másrészt a Blue Card rendszerrel pedig az Európai Unió harmadik államokból akar kutatókat bevonni. Az írásos válaszaiban azt mondta, hogy Európában az öt alapszabadság működjön, így a tudás és a kutatók számára érvényesülő alapszabadság is. De kérdem én, hogyan szeretné ezt megvalósítani? Fair versenyre van szükség a kutatók között az Európai Unión belül. Nos, minnyáján tudjuk, hogy az ötödik szabadság a tudás transferjére és a kutatás át, kutatás területén létrejövő egységes piacra vonatkozik. Fontos tehát, hogy átadható legyen ez a tudás, mindenki elismerje ennek a célnak a fontosságát, és azért dolgozzunk, hogy az ötödik szabadság létrejöhessen. Ezek az akadályok az én területemre is vonatkoznak, mert gyakran egyszerűsíteni kell az eljárásokat. Néha 3%-os cél elérését kell támogatnunk, de e cél elérését szolgálják a szellemi tulajdonjogok, a szabadalmak kérdése is ide tartozik. Tehát más biztosokkal is együtt kell működnöm, de csapatban szeretnék játszani azért, hogy biztosíthassuk, hogy az ötödik szabadság megvalósulhasson, valósággá váljon, és valóban létrejöhessen még egy, ha még átvitt értelemben is értett közös belső piac, a tudomány, a kutatás számára. Mit kell itt tenni? A hidakat kell építeni, és az akadályokat kell felszámolni az egyesülés útján. Én és biztos kollégáim, leendő biztos kollégáim arra törünk, hogy megépítsük ezeket a hidakat, és létrejöhessen valóban az igazi ötödik szabadság, illetve a tudás egységes piaca létrejöhessen az Európai Unióban. Pótkérdés, Marinescu kollega, tessék parancsoljon. Valóban nagyon fontos, hogy biztosítsuk, hogy az európai pénzeszközök hatékonyan kerüljenek felhasználásra. De nem minden kutatás vezet konkrét eredményre. Mit gondol arról, hogy eszközöket biztosítsunk, a, hogy az eszközöket a sikerpotenciál tekintetében, függvényében biztosítsuk? Erről egyszerűbb beszélni, mint valójában végrehajtani. Ennek ellenére nagyon fontos ez a kutatás, amely eredményekre vezet hiszen eredmények nélkül a gazdaság sem tud kilábolni a válságból. És az olyan kutatás, amely nem segít a gazdaságnak, elértéktelenedik. A kutatók eszközöket adnak nekünk, és ezt a kutatást kell támogatnunk. Köszönöm. Brillo kollega kapcsolt. Elnök úr, biztos jelölt asszony. A keretprogram a kutatási és technológia fejlesztési keretprogram a Lisszaboni stratégia fontos elemét képezi, és ennek célja az, hogy az Európai Unióban egy versenyképesebb gazdaság működjék, amely előre viszi a közös céljainkat. A programból tehát az ered, hogy a különböző országok kutatói együttműködnek. Az éghajlatváltozás kérdése nagyon aktuális jelenleg, és ez szükségesé tenni, hogy a mezőgazdaságban is szorosabbra fűzzük a kutatási eredményeket. Biztos jelölt asszony, nem gondolja, hogy egyes fontos agrártermékek számára is fontos volna ez a kutatás, hiszen vannak olyan termékek, amelyek akár veszélyesek is lehetnek. Hogyan látja enne célkitűzések megvalósításának lehetőségét a nyolcadik keretprogram során. Az éghajlatváltozás jelenti az egyik legnagyobb világméretű kihívást. A kutatás nagy erői koncentrálnak az éghajlatváltozás feltérképezésére. A keretprogram költségvetésének fele, mint egy a fenntartható fejlődés kutatására vonatkozik, és ennek fontos sarokköve az éghajlatváltozás elleni fellépés. Az EU a globális éghajlatváltozási modellek kialakításán munkálkodik, és adatokat gyűjt, hogy jobban megértsük az éghajlatváltozást, illetve az ökoszisztémára való kihatását, és ez persze kihat a mezőgazdaságra is. És meg kell vizsgálnunk azt is, mit tegyünk mi mennyiben befolyásolja az ember tevékenysége az éghajlatváltozást. Egy sor kutatás foglalkozik a mezőgazdaság kérdésével is, megvizsgálva, hogy például milyen különbség get okozna az, hogyha 202 fokkal nőne az éghajlat átlag hőmérséklete. Milyen kihatással volna ez a növényekre? Itt és Dél-Spanyolországban. Ez ilyesfajta kutatásra szükség van ahhoz, egyébként ez egy megalapozott kutatás kell, hogy legyen, és ez jövőbe mutat, és a mezőgazdaság számára is iránymutató szolgálhat, biztosítandó így, hogy a fejlődés és a te gazdaság fenntartható legyen. Így tehát a kutatás eredményeiből a mezőgazdaság is hasznot húz a közös program kezdeményezékről beszéltem ezen a területen, mely egységesíti a tagállamok kezdeményezését, és az egyik prioritásos terület pedig a mezőgazdaság és éghajlatváltozás kihatás hatás vizsgálata. Kollega úr, van egy pót kérdése, parancsoljon. Köszönöm szépen a válaszát. kutatás különböző területekre tér ki, a kommunikáció, telekommunikáció, az energia, a közlekedés, az egészségügy kérdésére. Gondolkozottam már azon, hogy hogyan lehetne a különböző főigazgatóságok által elvégzett kutatásokat jobban egységesíteni, ezért, hogy jobb eredményekre vezessen ez, és gondolkozottam már azon is, hogy az administratív folyamatokat streamline-olja, azért, hogy a kis és középvállalatok is jobban részt vehessenek a kutatásban. Köszönöm. Coordination of research actions. A kutatás koordinálása a főigazgatóságok között. Hát a fő, kutatási főigazgatóság e, maga felel nagyon sok e, kutatásért, e, és ez nagyon fontos eleve koordinált alapon, kooperatív alapon végzik ezt el, és hatékonyan végzik el, és ezt a munkát kell folytatni. Ami pedig az FP8-at, a 8. kutatási keresztprogramot programot illeti, amennyiben megerősítenek, akkor eh, a 7. kutatási keretprogram értékelésének látok neki rögvest. Biztos vagyok benne, hogy az értékelés során sok felvetéssel élnek majd a tekintetben, hogyan lehetne a kis és középvállalatokat bevonni a munkába, hiszen a KKV kérdése foglalkoztatja nem csak az önök szakbizottságát, hanem az egész világ foglalkozik azzal, hogyan lehet a KKV-kat jobb helyzetbe hozni. Elmondtam már, de megismétlem. A tenderek kiírásánál úgy kell eljárnunk, hogy a KKV-kat is meg tudjuk szólítani. És fel kell venni ez szereplőkkel a kapcsolatot, fel kell térképeznünk, milyen igényeik vannak, és a kockázat megosztási pénzügyi facilitást vagy eszközt úgy kell kialakítani, hogy jobban szolgáljuk a KKV-k érdekeit, nem csak a high-tech KKV-kra gondolok. Tehát úgy kell az eszközöket kialakítani, hogy támogatóbb a környezetet hozunk létre a KKV-k számára. Köszönöm szépen! Gutierrez Kortinz asszony teszi fel a következő kérdést. Köszönöm, elnök úr, biztos jelölt asszony. Mi itt a parlamentben Általában támogatjuk az Európai Bizottságot a tanács elleni ütközetekben. Azt tapasztaltuk a közelmúltban, hogy a tagállamok megpróbálják eh, újra nacionalizálni a költségvetést a hetedik kutatási keretprogramra vonatkozóan. Komolyan aggódom, amiatt, hogy ez minőségromláshoz vezethet, és hogy Európa döntésképtelenné válhat kutatási ügyekben ezáltal. A 175-ös cikk, formálisan 179-es cikkre gondolok itt. A parlament nem kapott információt arról, hogy milyen források kerülnek újra a tagállami kompetenciába, kérdésem az, hogy a hetedik kutatási keretprogram költségvetését hogyan kívánja megvédeni a bizottság részéről, hiszen tulajdonképpen az Európai Bizottság dönti el, hogy a projektek eh, a kiválósági központok eh, közül kikapja a pénzeket. Thank you, Mrs. Eh, Gutierrez. Köszönöm, Gutierrez asszony. Természetesen a hetes kutatási keretprogramot megvédem a bizottság nevében. Ha megvizsgáljuk, hogy milyen sokszínű a kutatás az Európai Unióban, akkor látjuk, hogy pontosan ezért estünk el bizonyos lehetőségektől az Európai Unióban, bizonyos államokkal szemben, Kína, Amerika, India, és így tovább, a többi nagy szereplővel szemben nem szeretném, hogyha újra visszatérnénk a koordináció előtti időkhöz. A biztonságos élelmiszerek Euronet esetében azt találtuk, hogy a 27 tagállamban több mint 20 különböző kutatási projekt folyt ugyanarról a salmonella baktériumról. Ezek az átfedések azok, ami miatt óriási lehetőségtől esünk el, hogyha nem koordináljuk a 27 tagállam erőfeszítéseit, együtt többet tudunk tenni, együtt többet érünk, együtt erősebbek vagyunk. Nagyon nem szeretném, hogyha, kor, hogyha újra tagállami szintre térnénk vissza. Persze a tagállamok nyomást gyakorolnak, ehm, annak érdekében, hogy a kutatási fejlesztési költségvetést csökkentsük. Szerintem ez visszalépés lenne, ezért fogal körömmel védem majd a hetes kutatási keretprogram költségvetését, hogyha az önök szakbizottsága megerősíti jelölésemet. Köszönöm. Volt kérdés? En esta Igen, köszönöm. Hasonlóan gondolkodunk. A kérdésem az, hogy a 185-ös cikket hogyan lehet továbbfejleszteni, mi lesz a költségvetés, és ki hoz majd döntéseket a közös programokra vonatkozóan, illetve hogyan fogják kiválasztani a projekteket, és milyen mértékben fogják ezt koordinálni az Európai Kutatási Övezettel. Készen áll-e arra, hogy a parlamentnek rendszeresen beszámoljon arról, hogy mi történik ez ügyben, hogy legalább bizonyos fokú átláthatóságot adjunk e területnek? Ez sajnos ugyanis jelenleg nincs így. Mrs. Uh, Gutierrez. Gutierrez asszony kétség sem férhet hozzá, hogy kettőnk között komoly partneri viszony létesülhet, hogyha Európai Unióként kívánunk együtt valamit elérni, akkor az önök valódi támogatása nél, támogatására szükségem van. Ez nagyon fontos lesz az én munkámban hiszen az Európai Parlament mind a 27 tagállamot képviselő, önök tudják, hogy mi folyik a tagállamokban. Együtt kell mindent megtennünk annak érdekében, hogy döntést hozzunk arról, hogy hogyan tovább. Legyen az az Európai Kutatási Övezet, vagy a hetes kutatási program Friedei vizsgálata, vagy a nyolcasról lassan megkezdődő viták ami engem illet, az Európai Parlamentet és az Önök Szakbizottságát első számú partneremnek tekintem, hiszen közös célunk az a lehető legjobb európai kutatási vezetet és kutatási programot teremtsük meg. Köszönöm szépen, Tomzon asszony. Madame. Köszönöm, biztos erőlt asszony. Szeretnék visszatérni a nők és a tudomány kérdésére. Korábban azt említette, hogy fel kell kelteni a nők érdeklődését a tudomány iránt. Az Európai Parlament legutóbbi ilyen irányú jelentése azt mutatja, hogy az egyetemi diákok 60%-a nő, de a kutatóknak mindösszesen 30%-a. Arról nem is beszél, hogy az egyetemi vezető pozíciók esetében Európa szerte még sokkal csöm arányokról beszéltünk. Véleményem szerint nem engedhetjük meg maguknak, magunknak Európában azt, hogy a nők szellemi kapacitását kihasználatlanul hagyjuk, főként most ebben az időszakban, amikor ilyen szoros eh, és éles a globális verseny. Már a hatodik kelet programban is megpróbálták, legalábbis cégtűzésként, a nők részvételét javítani, de a hetesben ilyen kitétel nincsen, és ez oda vezetett, hogy kutatás keretprogramból származó támogatások mindösszesen 20%-a kerül nők által vezetett kutatáshoz. Ez nem felel meg a nemi esélyegyenlőség célkitűzésének. Kérdésem az, hogy a nemi esélyegyenlőséget hogyan kívánja javítani a kutatási keretprogram keretében, illetve a pénzekhez való hozzáférést hogyan javítja. Rövid válaszom az, hogy igen. Valóban elfogadhatatlan ez a helyzet. Ez nem csak esélyegyenlőségi kérdés, hanem a, a, a tehetség e, pocsékolása, elpazarlása, kihasználatlanul hagyása. Ezért biztosítani kell, hogy a szakértői csoportokban 40%-os e, női részvételt biztosítsunk, például a főigazgatóságomban, a kutatási, kutatóintézetek vezetésében komoly reformokra van szükség. A nők munkái, sajátos munkái igényeire is figyelemmel kell lennünk. A fizetésbeli különbségekről is gyakran beszélünk férfiak és nők között. Ez is egy olyan terület, ahol fel kell lépnünk. A tájékoztatás és a felkeltés egy olyan terület, amelyen további munkára van szükség, a fiatal nőket, lányokat, már az általános iskola, középiskola, egyetem és munkahely esetem is meg kell célozni, és biztosítani kell, hogy olyan munkakörülmények legyenek a kutatóintézetekben is, amely lehetővé teszi a nők, anyák alkalmazását is. Azt hiszem, hogy sokat tanulhatunk azoktól, akik sikerrel végrehajtották ezt. Ezt kell kiterjeszteni mindenhol. Köszönöm. Bedanke mich. Köszönöm. Pótkérdés? Igen, lenne egy megjegyzése? Igen. Elégedett vagyok a válaszával, biztos jelölt asszony, már csak azért is, mert jelenleg 44 ezer európai kutató dolgozik e, Amerikában. Micsoda pazarlás. A bizottsági adatok szerint 700 ezer kutatóra lesz szükség e, ahhoz, hogy e, elérjük a Lisszaboni célokat, de hát a női kutatókat, ha elveszítjük, akkor nyilván nem tudjuk elérni a célokat. Teljesen mértékben egyetértek. Ha célokat tűzünk ki magunk elé, akkor ezeket el kell érni nem csak a levegőben lógnak ezek a célkitűzések, legalábbis jó esetben, olyan eszközöket és szakpolitikákat kell a célokhoz rendelni, amelyek eh, azok elérését biztosítják, garantálják. Ezért mondom, hogy tájékoztatni kell a nőket, eh, kommunikációs programra van szükség, nem szabad eh, elpazarolni, a kihasználatlanul hagyni a női szellemi kapacitást. A hatodik keretprogram értékelését most kaptuk meg a bizottságtól. Hogy valaki nem vesz részt a programon, tehát intézmények, egyetemek, KKV-k, a bürokrácia volt. És az előbb politikusan, diplomáciai nyelven válaszolt, hogy valamit szeretne tenni. De természetesen az adófizetők pénzére is figyelni kell. Nagyon diplomatikus választ adott. Tehát most a hetedik kutatási keretprogram kiértékelés előtt állunk, és a vállalatok ismét azt mondják, hogy megint a bürokrácia miatt nem működik jól a program. Szerettem volna egy konkrét választ öntől, hogy mennyire hajlandó a félidős kiértékelés után a kérdése foglalkozni. Gégen asszony? nem fogom azokat a dolgokat megismételni, amikről már szóltunk konkrétan. A közeljövőben, hogyha megerősítést kapok, a parlamentnek és a tanácsnak is benyújtok egy közleményt az egyszerűsítésről. Megnézzük a további egyszerűsítést. Megnézzük, hogy milyen újabb koncepciók lehetségesek, tehát mint például néhány kolléga már említett itt a flashfétek problematikáját, és az európai számbevőszék is elismeri ezt. Ez pedig nagyon lényeges. Én szeretném a konzisztenciát elérni. Nagyon gyakran kritikus hangokat hallok, hogy beindul egy projekt, és hirtelen egy bizonyos ponton valami megváltozik. Az emberek eh, pedig aggódnak emiatt. Szerintem áramvonalasítani kell, de konzisztensé is kell tennünk a politikát ezen a téren. Mindenképpen tovább kell egyszerűsíteni a keretprogramot. Egyéb kezdeményezésekről már korábban is szóltam, tehát nem beszéltem például itt a pénzügyi rendelet felülvizsgálatáról. Ez is egy nagyon lényeges kérdés lesz, de a konkrét témákkal foglalkozni fogok, hogyha megerősítenek pozíciómban. Tehát az egyszerűsítés lesz az egyik legfontosabb prioritásom. Lenne egy pótkérdésem. A kis és középvállalatok részvételéről is beszéltünk. Az egyik fő probléma a szerződéses idő. Tehát nem az, hogy hogyan ellenőrizzük a vállalatokat, hanem hogy a bizottság hogyan viselkedik. Voltak olyan projektek, hogy másfél év telt el a pályázat benyújtása és elfogadása között kis középfeladatok nem tudják ezt a másfél évet kivárni. Mi a, vállalata? mi a válasz erre? teljes mértékben elfogadom a kritikát ebben a tekintetben. Már a hetes keretprogramban is jelentős idős időcsökkentés volt, tehát a pályázatok elbírálásának az idejét. Ezen még tovább kell fáradoznunk, még többet kell csökkentenünk, és hogyha megerősítenek, akkor ez mindenképpen prioritás lesz. Együtt kell működni a főigazgatósággal, és szerintem itt eh, el is érhetünk eh, valamit, eh, hogyha az elkövetkezendő hónapokban súlyt fektetünk erre, de mindenképpen prioritásról van szó, mindenképpen segítenünk kell a vállalatok részvételét a keretprogramban. Köszönöm. A következő felszóló Paska kolléga. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. E, pani komisárka, vo svojom vystúpení ste uviedli, že navrhujete vytvoriť... Köszönöm a szót. Azt mondta, hogy e, szeretné az egységes kutatási keretet létrehozni Európában. Az ötödik szabadságot is e, szeretné bevezetni, és az információ áramlást is szeretné garantálni. Ami a szellemi tulajdonra vonatkozik, nagyon eltérőek a tagállamok szabályzói. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan óhajtja ezt az akadályt megszüntetni? A szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban a, ez mindig is roppant kényes és vitatott kérdés volt. Mindenki tudja, hogy ez probléma, ez olyan szűk keresztmetszet, olyan akadály, amit meg kell szüntetni, le kell bontatni. Nem az én közvetlen um, felelősségem ez, egyik kollégámé, biztos kollégámé lesz ez, akivel majd együtt kell működnöm, és kettőnknek önökkel és a tagállamokkal kéz a kézben kell megvizsgálnunk azt, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy tovább vigyük a jelenleg megakadni látszó vitát, és megmutassuk, bebizonyítsuk, hogy ez egy valódi komoly probléma, komoly akadálya annak, hogy az emberek a hetedik részt vegyenek, ebbe bekapcsolódjanak, ezért valamit tennünk kell, még hozzá uniós szinten kell felépnünk koordinált módon. Szerintem ezen az alapon eljárhatunk, lehet, hogy ez egy naív feltételezés, de eh, biztos társammal együtt működök, ha kineveznek bennünket, annak érdekében, hogy egy érdemi vita kezdődjön, ezt vállalom, de az önök szakbizottságának támogatására is szükségem lesz, hiszen önök is képviselik a tagállamot, illetve olyan tudással rendelkeznek, amelyek segítettek nekünk abban, hogy a jelenlegi akadályokat valahogy áthágjuk. Vlastne sa vám, že je to komplikovaná otázka. Köszönöm. Ugyanez a véleményem. Ez egy nagyon bonyolult kérdés. Azonban szívesen haladna ezen az úton, és pedig eh, velünk együttműködve, kollégáival együttműködve. Ezt a célt eh, el kell érnie, és szerintem az idő tényező is nagyon bonyolult. Tehát szeretném megkérdezni, hogy a problémát meddig szándékozik megoldani. if it were up to me and up to you and up to this committee, I'm sure... Hogyha rajtam, önön és ezen a bizottságon múlna, akkor lehet, hogy hamarabb azonnal sor kerülne erre, de mivel mások is részt vesznek ebben, nem csak ön és én, ezért csak azt vállalhatom, hogy kollégámmal együttműködöm majd, és önökkel is természetesen annak érdekében, hogy ez a szellemi tulajdonjogi kérdés, ez az akadály, a lehető leghamarabb elháruljon, és lehetővé tegyük azt, hogy nyitottá váljon ez a kutatási keretprogram mindazok számára, akik jelenleg a szellemi tulajdonjog védelmet akadálynak tekintik jelenleg. Köszönjük. Kedves kolléganők és kollégák, a kérdések listáján túljutottunk egy kicsit hamarabb befejeztük, de ez ne jelentse azt, hogy több kérdést teszünk fel. Szeretném mindenkinek megköszönni azt, hogy ilyen fegyelmezett volt. Szeretném önnek is megköszönni a fegyelmezett válaszadást. És eh, ahogy eh, megbeszéltük, lehetősége van még egy összefüggőbb, záró beszédet tartani és mindenkinek 5 perce van még, hogy nyilatkozzon. Tehát eh, Gegen Kinnasszony ismét a szó. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. That I approached eh, the hearing today. Először is el kell, hogy mondjam, hogy én készültem. A lehető legjobban megpróbáltam felkészülni, és ha megengednek nekem egy személyes megjegyzést, akkor az olyan volt ez, mintha az érettségre készültem volna, de inkább az, amikor a fiaima készültem, nem is egyedül. De ahogy az elején említettem, az elszámoltathatóság és a párbeszéd az európai demokrácia e, szíve. Jó néhány kérdésről beszéltünk, és még sok mindenről beszélhettünk volna. Azt látom, hogy közösek a szaggodalmaink, nem találtak süket fülekre az önök megjegyzései. A politikusok számára az európai kutatás és innovációs politika arról szól, hogy intelligens megoldásokat találjunk a közös problémáinkra. Tovább kell fejlődnünk, fókuszáltabban kell alkalmazni meglévő forrásokat, kritikus problémákat meg kell oldani. A gazdasági válságból ki kell eh, lábalnunk, éghajlatváltozáson fel kell eh, lépnünk, eh, környezetbarát technológiákat kell alkalmaznunk, illetve az emberek egészségi helyzetén is javítanunk kell, ehhez együttműködés kell. A gazdasági fellendülési csomaghoz is hozzájárulhat az innováció, illetve a 2020-as stratégia végrehajtásához egy intelligens, környezetbarát jövőt innovációval építhetünk csak. A keretprogram eszközeit egyszerűsíteni kell, hogy hozzáférhetőbb, felhasználóbarátabb legyen, főként akár kkv számára. Sok mindent jelent egy átfogó megközelítést, az innovációs egységes piac létrehozását, a parlamenttel szorosan együttműködő, főként az önök szakbizottságával, annak értekében, hogy a közös politikai tőkénket a cél szolgálatába állítsuk, és persze a magánszektorral és más partnerekkel is együtt kell működnünk annak érdekében, hogy az innovatív piacokon új befektetéseket eh, találjunk. Komoly kívás lesz ez számomra, remélem, hogy elfogadják jelölésemet éppen ezért, mert a kutatás, az innováció és a tudomány most először került az uniós szakpolitikák középpontjába, ami óriási lehetőségeket jelent mindannyiunk számára. Önök komolyan veszik a munkájukat, ezt tudom, én hasonlóan komolyan viszonyulok a munkámhoz. Politikusként együtt, kéz a kézben dolgozhatunk, hiszen mindannyian politikusok vagyunk itt, hogyha egy közszolgát, egy köztisztviselőt, egy, egy bürokratát, egy technokratát keresnek, akkor eh, ne engem választanak. Én egy politikus vagyok, én eh, elvégzek, megcsinálok dolgokat, de persze csak akkor, hogyha mindannyiuk támogatására számíthatok. Az innováció alapvetően arról szól, hogy a változásokat valahogy együtt levezényeljük, és nem fordítva ne engedjük, hogy a változások vezéreljenek bennünket. Egy gondolkodva cselekvő gazdaságot kell valahogy képítenünk, és remélem, hogy Európában egy új úttörő szellemmel láthatunk neki ennek a feladatnak, egy szorosabb, innovatívabb uniót építünk ugyanis. De remélem, hogy ennek az elmélyült párbeszédnek ez még csak a kezdete, és garantálhatom, biztosítatom önöket arról, hogy nyílt leszek, és szívesen együttműködöm önökkel. El kell, hogy mondjak valamit. Azt is biztosítani, arról is biztosítatom önöket, hogy független leszek gondolataimban, tetteimben, és kétszer jártam már a parlament másik szakbizottságában, és akkor is, most is függetlenségi esküt kell tennem. Biztosítatom önöket arról, hogy függetlenségem megkérdőjelezhetetlen, hiszen az Európai Számvevőszék tagjaként már több mint tíz éve teljesen függetlenül látom el a feladatomat. Még egyszer mondom, remélem, hogy az elmélyült párbeszéd még csak most kezdődik igazán a politikusok közötti párbeszéd, és hogyha együttműködünk, akkor valóban eh, azt el tudjuk érni, amit várnak tőlünk az emberek. Mit várnak az emberek? Munkahelyeket maguknak, gyerekeiknek, unokáiknak, egy eh, biztonságosabb, eh, tisztább környezetet, intelligens, környezetbarát technológiát. Ezeket várják tőlünk, ezek szép szavak, de tettek, és politikák nélkül mit sem érnek. Végezetül, hogy mondjam el, hogy tudom, hogy a bizottság és a parlament között szokás, hogy a parlament meghívja az európai biztosokat. Elnök úr, ezen esetben, hogyha elfogadják elősémet, és miután megismertem a két hozzám tartozó főigazgatóságot, és ezt az átfogó innovációs politikát, hogyha kezdjük építeni, akkor szeretném, hogyha e, meghívás nélkül is ellátogathatnék e, önökhöz, hogy kikérjem az önök véleményét. Mit gondolnak ezekről a szakpolitikai területekről, amelyeknek muszáj Európa e, gazdaságának az alapját és a gazdasági fellendülés alapját adnia. Köszönöm még egyszer, hogy végighallgattak, hálás vagyok mindazért az információért, amit önöktől ma megtudtam, és remélem, hogy a parlament és közöttem, az önök szakbizottsága és közöttem gyümölcsöző lesz az együttműködés az elkövetkezendő öt évben, és öt év múlva visszajöhetek ide, és elmondhatom, hogy büszke vagyok mindarra, amit mi tettünk együtt. Nem csak én, hanem mi közösen együtt. Köszönöm. Gégen Kinnasszony, äh, szeretném a kollégák nevében is megköszönni ezt az élénk vitát. Szeretném a konkrét válaszait megköszönni, szeretném a fegyelmet megköszönni. Köszönöm. Szerintem három nagyon érdekes órát töltöttünk itt. És most pedig érdekes megbeszéléseket kívánok még. Minden jót. Köszönöm a kollégáknak. Nem volt túl egyszerű hogy ilyen jó időben befejeztük. Köszönöm a segítséget. Holnap folytatjuk.